Ladies and gentlemen, good afternoon. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. Köszöntöm Önöket. May I welcome... Köszöntöm Önöket a Jogi Ügyek Bizottságának délutáni ülésén, és különösen Szeretném köszönteni vendégeinket, akik a mai meghallgatásra érkeztek. Meghallgatásunk témája a kereskedelmi titkok védelme. Berzsé urat, Grezele urat, Viero urat köszöntöm, Strovel urat, Pors urat és Björst urat, és természetesen az előadót, Le Grip asszonyt. és minden további nélkül az előadónak adnám meg a szót, hogy röviden bevezesse a témát, és aztán átadnám a szót vendégeinknek. Bonjour à toutes euh, et à tous, euh, bienvenue. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt az Európai Parlamentben, a Jogi Szakbizottságban a meghallgatáson, amely meghallgatás a kereskedelmi titkokról szóló irányelv tervezetről szól. Köszönöm az elnök úrnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Az Zsamari Kavada alelnök javaslatára. Köszönöm, hogy itt van, és hogy elkötelezi magát ezen téma mellett. Szeretnék köszönetet mondani a külső előadóknak, akik elfogadták a meghívásunkat, és ez a szakértői kör beszámol a tapasztalatáról, javaslatokat tesz, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy kicsit mi is megvilágosodjunk a témában, és ez a munkánk számára nagyon fontos. Ami az innovációt, a versenyképességet, a know-how-t, a bizalmat, a növekedést, az ismereteket, a beruházást, kutatásfejlesztést, a bizalmi jelleget, a védelmet, a jogi védelmet, garanciát illeti, ezek azok a kulcsszavak, amelyek újra és újra felmerülnek. És ez teszi lehetővé, hogy együtt együtt építsük fel ezt az ösvényt, ami aztán elvezet bennünket ahhoz a jogszabályhoz, illetve jogszabálytervezethez, amelyet az Európai Bizottság is benyújt. Ez egy nagyon fontos téma, ez fontos a versenyképesség szempontjából, a vállalkozások számára, és most, hogy a kutatás, fejlesztés és a beruházások ennyire visszaestek, nagyon fontos, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament nyitott legyen, és meghallgassa a szakértőket, a kívülről érkező szakértőket, egyetemi oktatókat, akadémikusokat, és a gyakorlati szakembereket. szakembereket. Mindeközben a, ennek a témának a tétjét nem szabad elfelejtenünk. Nem szeretném túl hosszúra nyújtani a bevezetőt. Lesznek itt bizonyos rendkívül fontos üzenetek, amelyeket meg fogunk fogalmazni. Néhányat engedjenek meg, hogy már előjáróban megfogalmazzak. Egy-két dolgot hadd mondjak el, amelyek már elhangzottak korábbi ülések során. A kereskedelmi eh, titok, mint fogalom, önmagában nem teljesen kielégítő, eh, de végül is ezzel a fogalommal eh, dolgozunk. Nos, tehát ez nem, ennek nem az a célja, hogy ez örökre titok maradjon, nem arról van szó, hogy ez a kereskedelmi titok, ez kizárólagos tulajdonában van valakinek örökre. Kicsit másról van itt szó, egy olyan dologról, amely eh, gyakran eh, alkotó eleme eh, egy bizonyos know-how-nak, bizonyos bizalmas eljárásoknak, információknak, amelyeket meg kívánunk őrizni, és amelyek később egy vállalat jel, vagyonát, immater, immateriális vagyonát eh, jelentik. Gyakran az identitását adják. Ez a eh, szakmai tudás, ez a know-how, ez kereskedelmi, ipari, technológiai valóság, tehát eh, értéket képvisel. Az Európai Bizottság által benyújtott szövegben nem arról van szó, hogy hogy egy vasfüggöny mögé rejtsük ezeket a titkokat, sokkal inkább ennek az ellentéte igaz, de nyilván a szakértők erről majd tájékoztatnak, sokkal inkább egy, egy jogi, legál, legális jogi alapot kell felépíteni, amelynek alapján az információ áramlása, a tudás megosztása és az innováció megosztása megvalósulhat. Remélem, hogy a konkrét hozzászólások és előadások lehetővé teszik majd, hogy jobban megvilágítsuk ezt a témát. Szeretnénk egyrészt konkrét, másrészt kicsit intellektuálisabb jellegű véleménycserét folytatni a szakértőkkel erről a témáról. és ennek köszönhetően remélhetőleg sikerül majd kicsit mélyére ásni ennek a témának. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Le... Köszönöm szépen, Le Grip asszony, és még mielőtt megadnám a szót tisztelt vendégeinknek, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a parlament a felszólalási időt nagyon szigorúan kezeli, ezért mindenkinek 10 percet tudunk biztosítani. Általában a parlamenti képviselők nem kapnak 10 percet a felszólalásukhoz, úgyhogy önök kiváltságos helyzetben vannak. Arra kérném tehát Berzsé urat, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívnak engem, és ez nagy megtiszteltetés az Alstom cég számára, és cégcsoport számára nem gyakran történik meg, hogy meghívnak egy ilyen nagy vállalat képviselőjét ide az Európai Parlamentben, én nem vagyok jogász, úgyhogy, úgyhogy külön nagy megtiszteltetés, hogy itt a jogi szakbizottságban beszélhetek. 25 éve dolgozom az Alstomnál, az Egyesült Államokban, Kínában, Latin Amerikában is dolgoztam korábban, úgyhogy egy kicsit globálisabb víziót adhatok önöknek ezen kereskedelmi titkokról szóló jogszabályalkotási folyamatról. Alstom egy olyan cégcsoport, amely a technológiát technológiát képviseli, amely számára a kutatásfejlesztés elengedhetetlen. Nagyon sokat fektetünk ebbe, 800 millió eurót évente abszolút számként, és relatív számként is, amely 2013-as profitunknak megfelel ez az összeg, vagy a teljes anyagi befektetéseink összegének megfelel. Számunkra a technológiába való befektetés kulcsfontosságú. Támogatjuk teljes mértékben ezt az irányelv tervezetet, a kereskedelmi titkokról, és megpróbálom megmagyarázni, hogy miért van ez, és egy kicsit elmagyarázni, hogy mi történik a világban e témával kapcsolatban. Próbálom betartani a 10 percet. Ahogy Le Grip asszony is már mondta, egy kis probléma merül föl a fogalommal kapcsolatban. Minden, ami titkos vagy titok, kereskedelmi titok, üzleti titok egy kicsit gyanúsnak tűnik, mert minden, ami titkos, az ugye gyanús de itt egyébként nem arról van szó, hogy valamit gyanúsá tegyünk, sokkal inkább arról van szó, hogy igyekezzünk megvédeni a, a know-how-t, a tudást, amelyet a vállalkozások felhalmoznak kis vagy nagy vállalkozások, és általában ezeknek a vállalkozásoknak az immateriális javai közé tartozik a tudás. Ez elengedhetetlen, mert a mi területünkön, különös tekintettel nálunk, az Alstomnál. Ez a kereskedelmi titok vagy know-how meghatározása a, például utal a e, ipari technikákra, a saját technológiákra, amelyeket nem szabadalmaztatok, vagy nem lehet szabadalmaztatni. Lehet ezek képletek, dizájnok, ügyféllisták. Összességében minden, ami kiteszi a mi munkánkat. A mi munká, munkánk során folyamatosan fejlesztjük a know-how-nkat, és, és ez a know-how, ennek a lényege, hogy javítsuk a technológiai előnyünket, növeljük ezt a világpiacon. A e, világgazdaságban az, az ilyen jellegű információknak a bizalmas jellege elengedhetetlen hiszen ez biztosítja a versenyképességünket. A parlament weboldalán is megtalálhatják azt az ügyet, amelyel Bulgáriában gyűlt meg a bajunk. Ez nagyon érdekes, mert még egy ilyen nagy vállalkozás, amely jogi szempontból minden segítséget megengedhet magának, de mégsem volt képes megvédeni a know-how-ját a tolvajokkal szemben azért, mert nem volt meg a megfelelő európai jogi keretehez. és kétszeres a mi fájdalmunk, mert ráadásul közösségi pénzeket is kaptak azok, akik meg akartak minket károsítani. A ami az immateriális javakat illeti, eh, ezek eh, rendkívüli fontosságot eh, nyertek. Ami az értékláncot illeti, ugye a mi cégcsoportunk közlekedési eszközöket, illetve szállítási eszközöket és energia szállítási eszközöket gyárt, és folyamatosan igyekszünk a rendszereink dizájnját javítani. A mi termékeink hatékonysága más, mint más út, mint más cégeknek. Folyamatosan igyekszünk lépésről lépésre eh, erősíteni eh, ezt a technológiai eh, előnyt, de ezt nem lehet szabadalmaztatni, de minden esetre nagyobb hozamot és nagyobb hatékonyságot biztosít számunkra és a termékeink számára az értékláncba. És ez nagyon fontos szerepet játszik az ügyfeleink, hatékonysága szempontjából is, illetve versenyképessége szempontjából is, hiszen hatékonyabb eszközöket vásárolnak tőlünk, és ezzel ők maguk is hatékonyabbá válnak. Nagyon fontos számunkra tehát, hogy ezeket a kereskedelmi titkainkat ne lopják el, ne lophassák el. Bulgáriában ez több 100 millió eurós projekt, amiről beszéltünk. Az Alstom cégcsoportban úgy látjuk, hogy a a teljes mérlegösszegünk, hogy úgy mondjam, kétharmada eléggé sérülékeny, vagy kockázatnak van kitéve, mert ezek kötődnek ahhoz a technológiákhoz, felszerelésékhez és rendszerekhez, amelyek nem szabadalmaztathatók. A mi versenytársaink sajnos tudják, hogy milyen értékkel rendelkeznek ezek a kereskedelmi titkok, és a kereskedelmi titkok megszerzése egyre gyakoribb. Ezeknek az ellopása, az ellopott ért, kereskedelmi titkok értéke 98 és 95 között megduplázódott, aztán 95-2004 között megint csak, és most meg fog duplázódni 2017-ig megint csak. Ez a fenyegetés először a vállalaton belüli elemektől jön. Hadd mondjam el még egyszer, hogy a nálunk dolgozók és a velünk dolgozók, amikor a mi know-how-nkat használják fel, akkor teljesen normális az, hogy használják ezt, azonban az nem normális, hogy azt eladják, ezt a know-how-t, és ebből profitot nyernek. Az értékláncban ugye az alvállalkozók is szerepelnek, és lehet, hogy nekik nem ugyanaz a, nem, nem olyan értéket tulajdonítanak ennek a know-how-nak, mint mi. Ami, ez, ami azt illeti, hogy ezek az információk a versenytárs kezébe kerülhetnek, és ez oda vezethet, hogy ezt a kereskedelmi titkot további innovációba építhetik be, vagy innovációt hajthatnak végre ezzel, anélkül, hogy az eredeti kereskedelmi titok megszerzéséhez költséges és időigényes folyamaton keresztül jutott volna el. Hogyha a bulgár pénz, példára térünk vissza, a kínai versenytárs, aki a bulgár, illetve az olasz partnerektől kapta meg ezt a titkot, 30%-kal kevesebbet fizet fizetett érte. A mi mérnökeink 24 órát dolgoznak naponta. Az Egyesült Államok amerikai Amerikában ugye, mivel más az időzóna, akkor dolgoznak, amikor mi alszunk, de hát ez a cégcsoport, ez kiterjed több, több kontinensre, úgyhogy az ilyen típusú munka folyamat és a folyamatos összekapcsolódás azonban erősíti, növeli a, az eltulajdonítás vagy a lopás kockázatát is. Természetesen folyamatosan igyekszünk a védelmi eszközeinket erősíteni minden lehetséges stratégiával, hogy elkerüljük azt, hogy ezt a know-how-t ellopják, Azonban egy európai egységes jogszabály mindenképpen szükséges lenne és hatékony lenne a mi szempontunkból, hogy el tudjuk kerülni ezeket a e, típusú e, kockázatokat. Ahogy a jelentős és jelentéstevő is mondta, az európai e, vállalkozások kompetitivitásáról van szó, több millió munkavállalóról, és még egyszer az, hogy nincs ilyen egységes európai jogszabály, oda vezethet, hogy például Bulgáriában a bolgár bíró nem tudott olyan ítéletet hozni, mely szerint az én know-how akár mennyit is ért volna, tehát semmilyen nulla kereskedelmi értéket tulajdonítottak neki, miközben a bolgár vállalat Nagy-Britanniában meg tudta védeni a saját know jának az értékét. Az az irányelv, amelyről itt most beszélnek, ez kiegyensúlyozottnak tűnik. Mindenképpen szükséges és nagyon sürgősen szükséges ez az irányelv. Most kitérnék az innováció kérdésére. Gyakran az a vélemény, az a, az a helyzet, hogy ez az irányelv lehetővé teszi, a kutatás, fejlesztés és innovációs programok bevonását. Eddig Európában ezt a munkát korlátoztuk az egyetemekre vagy kutatóközpontokra, amelyeket ismerünk, és amelyek ugyanazon értékeket képviselik, mint mi. De most, hogyha ezt a szöveget elfogadják, hogyha mindenhol elismerik a kereskedelmi titkot, akkor ezzel ezeket az innovációkat szabaddá tehetjük Európában, és együttműködhetünk innovatív kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök úr, ezzel lezárnám, és köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. I know that. Köszönjük szépen. Tudom, hogy nagyon szorít mindenkit az időt, és tudom, hogy ez drasztikus, de hát sajnos ennyi időt tudunk adni. Reszel és Vieró urak szintén 10 percet kapnak közösen. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni a szervezőknek ezt a nagyon fontos rendezvényt. És örülök, hogy bemutathatom ezt az ügyet. Én Massimo Grézele vagyok, és a Valbruna cégnek vagyok az ügyvezető igazgatója, és én tartom meg ezt a bemutatót. 1925-ben Vicsantában Velencéhez közel alapították meg a céget, ez a harmadik generációban lévő családi ügylet, és speciális acélokat és acél ötvezeteket állítunk elő. Az olaj és a gáziparban, a légiparban használják fel az anyagainkat. Olaszországban, Vicenzában és Bolcánóban találhatók a gyártóhelyénk, több mint 1500 embert foglalkoztatunk, és több mint 170 ezer tonna acélt állítunk edő évente, és körülbelül 800 millió eurós forgalmat bonyolítunk le. Nem vagyunk egy nagy multi, mint az Alstom, de azért egy KKV-nál egy kisé nagyobbak vagyunk. Az EU-ban, Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában, Lengyelországban, Finnországban és Svédországban, ezen felül pedig az EU-n kívül Észak-Amerikában vagyunk jelen. The trade secrets uh, theft. Uh, A kereskedelmi titok uh, lopás ügy Nos, bennünket megloptak, mégpedig a Virázs cég, ez egy indiai versenytársunk, és az rozsdamentes acél előállítására vonatkozó titkokat lopták el, és a listánkat. Évtizedek alatt a cégünk megtanulta az optimális termelési folyamatot, amelyet ki kell alakítani annak érdekében, hogy a megfelelő acél minőségét előállíthassuk. Ez a tudás kiterjed arra, hogy milyen vegyületeket alkalmazzunk, milyen hőmérsékleten kezeljük az acélt. A mi cégünk a Valbruna belső bizalmi dokumentumokba, úgynevezett operating practice-ekbe, OP-kba gyűjtött össze, és ezek konkrétan foglalják össze, hogy a olvasztás, a finomítás és a öntés folyamatában milyen lépéseket kell fellépni, illetve hogy milyen ötvözeteket kell alkalmazni. A konkrét, spe, finom specifikációkhoz igazítjuk a vegyületeket, ékelt vagy gázt vegyítünk ebbe az ötvözetben, és maga az olvasztás és az öntés ideje is jelentősen befolyásolja a végtermék eredményét. Ezt az egész tudást lejegyeztük belső bizalmi, bizalmas dokumentumunkban. A minimalizált költség és a maximalizált termelékenység a kulcsa a sikerünknek. Nos, ezek voltak a korona ékszereink, hiszen évről évre komoly munkával, kutatással, fejlesztéssel és komoly ráfordítással szereztük meg ezt a tudást. Ez 16,7 évbe tellett, amíg eh, a 340 különböző rozsdamentes acél típust előállítottuk, mindezt a tudást ellopták tőlünk, és a sok millió eurós kárt okozott nekünk a Valbruna cég 2003-2012-es eladásainak 96%-a a ezen szabadalmakon alapulnak, és ezekre vonatkozó információkat elloptat, a virázs, valamint az adatbázisunkat is. Az első adatbázis a világban lévő fogyasztóinkat, vevőinket tartalmazza, a második pedig konkrét eladási listá, listákat tartalmaz a teljes Valbruna csoporton belül, lebontva az egyes ügyfelekre, specifikáljuk az árat, az eladás mennyiségét, illetve az, hogy melyik vevőnk mennyit vásárolt. Ez egy jelentős gazdasági értéket jelent az a rozsdamentes acél végtermék előállítása során. Az ilyen információkat általában sem a kül, a, kül, az emberek, sem a versenytársak nem tudják, hiszen és azért őrizzük ezeket az információkat, mert jelentős munka rejlik bennük. Hogyha a versenytársunk megtudja ezeket az információkat, hatalmas előnyökhöz jut. A hozzáférést a cégünkben korlátoztuk, még a hozzáférésre rendelkezők sem rendelkeznek az egész adatbázissal, és a rendel, rendszer megakadályozza, hogy az egész adatbázist kimentsék, egy ember mentse ki. Egy versenytárs, a Virázs, ez az indiai versenytársunk, jogtalanul megszerezte ezeket a listákat, megvesztegetette egy Valbruno munkatársat, Z urat nevezzük így, és Z úr 2000-ben kezdett a Valbrunában dolgozni, 2006. szeptemberében bukott le. A Virázs sok ö, találkozója során Z úrral készpénzt eh, és eh, foglalkozást, a posztot kínált számára. Körülbelül 120 ezer eh, eurót fizettek neki, összevetve azzal a 38 ezerrel, amelyet ő Valbrunánál szervezett, valami 80 ezer eurót kapott az elveszett nyugdíjáért, és további 120 ezer euró készpénzt kapott, amikor 2008-ban 100 ezer eurót kapott, amikor belépett a viráshoz. Z úr a Valbrunával egy megállapodást írt alá arról, hogy nem számol be erről az eseményről, de ugyanakkor a konkrét know-how-t, a legjobb feldolgozási időt és a nyersanyag felhasználását eh, egy más eh, munkatárs kompjúteréhez való hozzáférésével szerezte meg, és így szerezte meg a teljes információt, és eh, több éjszakai órát töltve az irodában lopta ki az információkat a számítógépekről. Így pedig a Valbruna Controllingnak azt mondta, hogy a költségvetés összeállításához van szüksége erre az adatra. Miután megszerezte ezt az anyagot, felmondott nálunk, és elkezdett a vírás konzulensének dolgozni a német irodában. A Flanschenberg Bebitz cégnél 2010-ben Egyebiránt iránt, miután minden szükséges információt megszereztek, a virázs kirúgta ezt a Z urat. Az indiai cég az így megszerzett know-how-t elkezdte alkalmazni az újonnan alkalmazott termelő egységében, gyáraiban. Ez egy hatalmas előnyt jelentett a Virász számára, és lehetővé tette, hogy megelőzze a versenytársait az új feltörekvő indiai acéliparban. A virázs korábban csak néhány fajta öm, rozsdamentes acéltípus tudott előállítani, viszont ezekkel az adatokkal öm, azonnal beérték Valbrunát, a Valbrunát, az én cégemet. Voltak éppen tehát a virázs öm, a mi know alkalmazza, anélkül, hogy ezt kidolgozta volna. A Bebitz German és a Bebitz India a virázs leányvállalatai félig véglegesített és keményített acéltermékeket vásárol, amelyeket tovább feldolgoz és elad az USA-ba és Európában és a Valbruna vevő listát felhasználták, hogy elcsalják a vevőinket tőlünk, és ez körülbelül 235,4 millió euró kárt okozott nekünk, 86 millió eurós kár ered a kutatás abból, hogy a kutatás eredményeket ellopták, és a további pedig az a vevőlista ellopásából származik, és itt még nem is beszélünk arról, hogy milyen további veszteségeket ért el a cégünk azáltal, hogy nem tudja a régi ügyfeleit kiszolgálni, hiszen ezeket elcsalták ő tőlük. Ráadásul a Valbrunától a Vertikumban lefelé lévő cégek kárát még fel sem tüntettük. A Virázs ugyanakkor pedig a gyorsító ágenseket is elkezdtem gyártani, és ezzel komoly kárt okozott az európai acéliparnak, főleg Olaszországban és Franciaországban. A mi cégünkben például 50 embert kellett első körben bocsátanunk. A öm, büntetőeljárásban Z úr ellen nyertünk. A Virázs India elleni büntetőeljárást pedig útjára indítottuk, és a Virázs elleni eljárás polgári jogi eljárás formájában is zajlik. Bizonyítani tudjuk, hogy a mi használják. Az USA-ban is, már be is fejezem, elnök úr, az USA-ban is egy keresetet nyújtottunk be, és így egy úgynevezett limited exclusion ordert, tehát a piacról való korlátozott kizárási rendeletet kérvényeztünk, és erre teszek javaslatot az közösségi szinten is. Milyen következtetéseket vonhatunk le Segítene az EU jogszabály? Igen, átláthatóvá és világossá tenni a szabályokat, egy egységes rendszert hozna létre a 28 atomizált rendszer helyen. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi titok közös definícióját is meghatározzuk, és világosat tegyük, hogy mit kell védeni. A jogvédelem megerősítése segítene abban is, hogy a know-how-unkat jobban védhessük, és így fellépjünk a kereskedelmi titkok eltulajdonítása és jogtalan felhasználása ellen. Úgy gondoljuk, hogy ez um, nagyon fontos, um, hiszen um, az irányelv nélkül, uh, illetve a tanúvédelmi szabályok nélkül a cégektől nem szerezhetünk további információt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Stoffolsz úr kap szót. Tíz percet kap. Tíz, azaz tíz percet parancsoljon. Ah, yeah. okay. Well, uh, bonjour. Üdvözlöm Önöket. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy a Nanoszil cégnek lehetővé teszi, hogy egy ilyen fontos témában hozzászólhat eh, az Európai Parlamenti meg hallgatáson. Dimitri Stoffelnek hívnak, és én vagyok a szellemi tulajdon pénzügyi kezeléséért felelős. Mi szín nanocsöveket állítunk elő, és együttműködünk a Liezsi és a Namüri Egyetemmel ebben. A Liezsi Egyetem a szintézis reaktorról szóló know-how-t vitte ebbe be, a Namüri pedig a katalizátorokkal kapcsolatos technológiát technológiát. Ez a két elem elengedhetetlen a szénnanocsövek gyártásában. A szénnanocsövek fekete pornak néznek ki, amelyeket más anyagokba be lehet juttatni, hogy ezeknek a más anyagoknak új tulajdonságot adjunk. Így például lehetővé, tették, ez lehetővé tette azt, hogy olyan festéket fejleszünk ki, amelyet fel lehet használni a hajók lefestésére, és ezzel így nem rakodnak le tengeri élőlények a hajókon, kevesebb széndiokszidot bocsát ki a hajó. Ugyanilyen széncsöveket használunk a mobiltelefonok akujában. A 2002-ben jött létre a cég, és kezdetben startupnak számított, két személy volt, dolgozott csak itt. Én 2005-ben érkeztem ide, és ott, akkor kezdtem a szellemi tulajdonnal foglalkozni. 19-en voltunk, én voltam 19 most 45-en vagyunk, ebből 15-en dolgoznak a kutatás-fejlesztés területén. Annak köszönhetően, hogy a széncsöveket nagyon sok célra fel lehet használni, és a nanoszil szándéka, hogy a piacon vezető szerepet lásson, a nano, lásson el, a nanoszil olyan stratégiát választott, amelynek köszönhetően együttműködők hálózatát hozta létre egész Európában a kutatásfejlesztés céljából. Tehát ezen nagy együttműködők hálózatába tartoznak egyetemek, vállalkozók, vállalkozások és kutatócégek. A kutatási program vagy a saját forrásokból finanszírozzuk ezt, vagy pedig az FP6, FP7-ből, vagy a Horizon 2020-ból, tehát európai források felhasználásával. Ami eh, a tengeri hajóknál használt festéket illeti, ennek kifejlesztését illeti, az FP6-ot, az Ambio programot használtuk erre fel, és több, kb. 30 partnerrel dolgoztunk együtt. Amikor együtt működünk partnereinkkel, akkor különböző típusú információkat osztunk meg velük, egyes információk nyilvánosak, mások bizalmas jellegűek. Ezen információk, bizalmas információk között vannak olyanok, egy kis részük ezek levéthető szabadalommal. Ez történt konkrétan az Ambio projekten belül is, ahol a kifejlesztett festéket sikerült levédeni szabadalom bejegyzésre irányuló kérelemmel, és azóta már megkaptuk a szabadalmat, és ezt a szabadalmat több országban is elfogadják. Miután az Ambio projekt keretében benyújtottuk ezt a szabadalomkérelmet, nagyon megkönnyítette a munkánkat ez, mert így mindenféle információt, amelyet a szabadalom levéd, meg tudtunk osztani a partnerekkel. De közben van számos olyan információ, amit nem véd a szabadalom, és amelyek kereskedelmi titoknak számítanak, és ebben a konkrét esetben a nanoszil úgy ítélte meg, hogy a kereskedelmi titkok megosztásában nagyon-nagyon elővigyázatosak vagyunk. Tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy kinek adjuk át ezeket az információkat, és annak érdekében, hogy minden problémát elkerüljünk, a Nanoszil azt a stratégiát választotta, hogy inkább nem, az, nem osztjuk meg a kereskedelmi titkokat, mert e a, ennek a kockázata, hogyha e, jogtalanul, tisztességtelenül szerzik meg ezeket az információkat, e, ennek a kockázata hatalmas számunkra. Az Ambio projekt keretében a partnereinkkel való információcsere, illetve a kereskedelem, kereskedelmi titkokat, hogyha megosztottuk volna a partnereinkkel, akkor gyorsabban tudtunk volna haladni a festék kifejlesztésében, hogyha például a piac struktúrálásával kapcsolatos információkat, vagy a a végtermék marketingével kapcsolatos, vagy értékesítésével kapcsolatos stratégiákról szóló információkat megosztottuk volna egymással, akkor gyorsabb lett volna a folyamat. Azonban ezt minden partner megértette, és a többi partner sem kívánta a kereskedelmi titkokat megosztani, úgyhogy inkább a szabadalom által védett információkat, ezeket nagyon szívesen megosztjuk másokkal, de a hát kereskedelmi titkokat nem. Miért nem? Azért, mert most épp a kereskedelmi titkot csak a bizalmi jelleg védi, nincsen semmiféle jogi harmonizált keret európai szinten, amely lehetővé tenné azt, hogy megvédjük megvédjük magunkat abban az esetben, hogyha tisztességtelenül szerzik meg, vagy használják a kereskedelmi titko, titkainkat más harmadik felek. Még egy pontra szeretnék kitérni, mégpedig az európai stratégiával kapcsolatban kutatásfejlesztés területén megállapíthattuk azt, hogy 2010 előtt az FP6-os program alatt Európa célja az volt, hogy a kutatást, mind az alkalmazott, mind az alapkutatást támogassa. Most Európa szándéka inkább az alkalmazott kutatásra koncentrálódik, hogy a technológiákat, az innovációkat azonnal meg lehessen, termékké lehessen alakítani, vagy szolgáltatássá, amely aztán gazdasági előnyt hoz. Tehát ezzel a szolgáltatás vagy termék materializálódását támogatja Európa, és ezt egyszerűbbé tehetnénk, hogyha a kereskedelmi titkokat jobban meg tudnánk osztani a partnereinkkel. Nos, tehát nem egyszerű a kereskedelmi titkokat védeni, amelyek kifejezetten sebezhető információnak tűnnek. Egyértelműnek tűnik, hogy hogy minden bizalmas információ, nem tudunk minden bizalmas információt szabadalommal levédeni, eh, és eh, gyakran túl komplikáljuk a dolgokat. Ez a téma most rendkívül fontos, amelyre most beszélünk. Három pontra szeretnék kitérni. A gazdasági tevékenységünk a technológián és az innováción alapszik. Három dologra szeretnék kitérni, majd nagyon fontos lehet a nanoszi számára az új irányelvben. Az első a a szankciók definícióját illeti, tehát milyen szankciók várnak azokra a harmadik felekre, amelyek vagy akik gonosz szándékkal lopnak el kereskedelmi titoknak számító információkat. A Nanoszil egy középvállalkozás és korlátozott eszközökkel rendelkezik, úgyhogy a kereskedelmi titkok bíróság előtti megvédése nem egyszerű számunkra. Másodszor, amit a kollégák is elmondtak már, a Nanoszil egész Európában létrehozott egy együttműködői hálózatot, és nagyon fontos számunkra, hogy európai szinten harmonizált jogi keret legyen, közös, információ, közös definíciókkal, közös szankciókkal, hogy a különböző országokban homogén módon működjön ez. És a harmadik elem, az pedig a bizalmi jelleg, tehát a titkosság megőrzése az egész eljárás során, ez elengedhetetlen, hiszen egy olyan cég számára, mint a Nanoszil, nyilván másokra is igaz ez, a cél az nem az, hogy, hogy a KKV-kat Mm, elbátortalanítsuk, sokkal inkább ösztönözni kell őket arra, hogy a szellemi tulajdonukat megvágy, megvédjék a bíróság előtt is, akkor, hogyha a harmadik fél tisztességtelenül szerzi meg a kereskedelmi titkokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. I think you so... Én is köszönöm. Most pedig a meghallgatásunk második részére térünk át, és Strowell professzor úrja szó. Monsieur le Président. Euh, merci, euh, Madame Le... Köszönöm szépen. Euh, le Grip asszonynak köszönöm elnök úrnak. A második rész arról szól, hogyan lehet erősíteni a védelmet Európában. Mielőtt rátérnék a javaslatokra, hadd emlékeztessek mindenkit, nem tudom, működik-e a gép, akkor a következőt kérem. Nos, tehát emlékeztetnék arra, hogy e, mi a logikája ennek a védelemnek. Egy olyan információról van szó, amelynek gazdasági e, értéke e, van. Nem az összes információról van szó, hanem a gazdasági értékkel rendelkező információról van szó. És az a személy, aki jogosan tulajdonolja ezt az információt, neki képesnek kell lennie megvédeni a ezt az információt. Ehhez megfelelő elővigye, megfelelően elővigyázatosnak kell lennie az információ tulajdonosának ahhoz, hogy profitálhasson ebből az, eh, ebből az irányelvből. Az eh, irányelv konkrétan nem határozza meg, hogy melyek azok az elvárható lépések, amelyeket tennie kell az információ tulajdonosának a kereskedelmi titok megőrzése érdekében, megvédése érdekében. és ez csak akkor érvényes ez az irányelv, hogyha a másik fél részéről egy tisztességtelen lépésre került sor. Az a paradoxon, amelyet szeretnék még franciául bemutatni önöknek, mielőtt angolra térek. Nos, azt gondolom, hogy a gazdasági tevékenységben van egy paradoxon. Ahhoz, hogy együttműködni tudjanak a cégek, és nyitott innovációt folytassanak, és hogyha megnézzük a menedzsment cikkeit ezzel kapcsolatban, látjuk, hogy ebben a, a szellemi tulajdonban benne van a kereskedelmi titok is, mint ahogy az előttünk, előttem szóló is elmondta, egy KKV számára nem könnyű az együttműködés, hogyha nem tudja megvédeni a kereskedelmi titkait. Szeretnék megvitatni önökkel néhány kérdést. Például a harmonizáció szükségességét az átláthatóság szempontjából úgy gondolom, hogy a jogellenes cselekményeket jobban kellene definiálnunk. Aztán ott van a reverse engineering. Lehet, hogy a szabadalom bitorló áruk vonatkozásában nem egyértelmű a definíció, és még az eljárásról szólnék néhány szót. A következő diát kérném. Először is, ami az irányelv szükségességét illeti. Úgy gondolom elég egyértelmű, hogy szükségünk van egy irányelvre, ugyanis különbségek jelentkeznek a tagállamok között, és a kereskedelmi információ olyas valami, ami könnyen átkel az ország határokon. A KKV-k számára jobb védelmet kell biztosítanunk. Úgy vélem, hogy EU szintű jogi eszközre van szükségünk, ami nem ugyanaz, mint ami az egységes szabadalom esetében történt, de azért legyünk bizakodóak, hiszen amit akkor elfogadtak, az nem volt európai szintű jogszabály. Úgy gondolom azonban, hogy a a harmonizáció akkor is fontos, még hogyha ennek kezdetben gyenge a hatása. Ugyanis a védelmet ki kell igazítani, és a bíróság egy ilyen jogszabálya képes egyensúlyt teremteni az alapvető jogok között. Vannak olyan szabadságjogok, amelyek érintettek lehetnek, ezért szükségünk van egy európai eszközre, amely alapján az Európai Bíróság Luxemburgban további harmonizációt vezethet be. Nem egy minimális harmonizációra van szükség, amely a bizottság megközelítése, talán itt az érdemi kérdések között különbséget tehetünk. Vannak esetek, amikor teljes harmonizációra volna szükség, és az intézkedések esetében minimális harmonizáció is elegendő lehet. Elmondhatjuk, hogy ez az irányelv nem kell, hogy érintse az összes átláthatósági szabályt, amikor a szabályozási adatokról van szó ez ugyanis nem tartozik az irányelv hatájába. Amennyiben az eljárásokkal kapcsolatban problémák jelentkeznek, azokat a vonatkozó rendeletek hatáján belül kellene megoldani. Elég egyértelmű a helyzet, és az átláthatóság az irányelv hatáján kívül esne. Még, az, még, még inkább egyértelműbb lenne a helyzet, hogyha a rendelkezések ezt a jogszabályban kidomborítanák a következő esetben a jogellenes cselekmények jobb definíciójára van szükség. Itt alapvetően a visszaélésekről van szó. Három különböző cselekmény minősülhet tiltandónak, a jogellenes megszerzés, a jogellenes felhasználat és a jogellenes közzététel. Mindegyik esetben szükség van valami olyan cselekményre, ami jogellenes, például a zsarolás, vagy valamilyen más fajta magatartás, amely ellentmond a becsületes kereskedelmi gyakorlatoknak. Ami a jogellenes közétételt vagy használatot illeti, ezekben az esetekben felmerülhet valamilyen hasonló eset, de igazából nem következik itt be semmilyen tisztességes kereskedelmi gyakorlat, minden esetre a jogszabályt összhangba kellene hozni a TRIPS megállapodás 39-es cikkével, ami a reverse engineeringet illeti, ez is rendkívül fontos. Tudjuk, hogy miben rejlik a szabály, vannak bizonyos kivételek, amikor a szellemi tulajdonjogok érvényesülnek, de itt nincsenek szellemi tulajdonjogok, tehát a reverse engineeringet egyértelműen engedélyezni kellene a négyes cikk egyes bekezdése értelmében. A kereskedelmi titkok megszerzése jogszerűnek minősül, amennyiben, és ezt részletezi a jogszabály. Ugyanakkor van egy olyan példa, amelyet a következő dián láthatnak, amennyiben a az üzleti titok megszerzése engedélyezett a reverse engineering alapján, annak későbbi használata szintén engedélyezett kell, hogy legyen, kivéve, hogyha valamilyen kötelezettség szegés vagy szerződés szegés következne be. Ugyanakkor ez nem optimális, éppen ezért itt egyfajta űr figyelhető meg. Éppen ezért azt javasolnám, hogy ezt egészítsük ki egyfajta korlátozással, amely korlátozná az ilyen módon megszerzett információ felhasználását, amennyiben a felhasználás ellentmond a tisztességes kereskedelmi gyakorlatoknak. Tehát ezt összekapcsolnánk azzal, amit az imént elmondtam. Az ötödik pont pedig a szabadalombitorló áruk definíciója. Itt jó lenne, ha itt lenne előttem a szöveg, Itt olyan termékekről van szó, amelyeknek a dizájnja, minősége, működése, vagy gyártási, elő, gyártási folyamata a kereskedelmi titkok megszerzése által valósult meg. A design, mint olyan lehet, hogy angolul elfogadható, de a francia fordítása nem annyira. Aztán, amikor a minőségről beszélünk, nem egyértelmű, hogy ez mit fed le Jobb lenne, hogyha a termék jellemzőire utalnánk. A marketing pedig nem tudom, hogy hogyan kapcsolódna az üzleti titkok kapcsolatos visszaélésre, tehát ezt törölni kellene, és számomra problémás a significantly benefit megfogalmazás, mert ez túl pontatlan, amikor a termék és a termék vissza, termékkel kapcsolatos visszaélés kapcsolatára hivatkozunk. Itt tehát tennék egy javaslatot, és akkor át is térek a területi alkalmazásra. Természetesen az Európai Unión kívül ez nem hatályos, ami elkerülhetetlen. Ugyanakkor lehetséges az ilyen termékeket feltartóztatni, még akkor is, hogyha az Európai Unión kívülről érkeznek. Vannak tehát olyan mechanizmusok, amelyek által felvetjük a küzdelmet az üzleti titkok jogellenes megszerzésével szemben az Unión kívül. Azt javasolnám, hogy ennél egy kicsit menjünk messzebbre, Ugye feltételezzük, hogy szabadalombitorló termékekről van szó, amennyiben egy olyan vállalatból származnak, amely az európain kívüli, és amelyet már elítéltek, mert visszaélt üzleti titkokkal. Ugye tisztában vagyunk bizonyos esetekkel, Kínában is hoztak ezzel kapcsolatos ítéleteket, de a jogorvoslati lehetőség az lenne, hogy ha az Európai Unióba exportálják ezeket a termékeket, akkor talán ezeket ott feltartóztatjuk. Aztán a végrehajtás irányelve kapcsolatos összefüggés sem egyértelmű. Itt lehet, hogy hiányzik valami, hiszen az üzleti titkokkal kapcsolatos gyakorlatban felmerül a bizonyítékok hiánya. És az egyik hasznos eszköz, amelyet ez a végrehajtási irányelv hetes cikke lehetővé tesz, a civil search, ez itt nem szerepel. És ez elég sajátos, ugyanis a végrehajtási irányelv az úgynevezett Anton Piller orderre támaszkodik, amelyet, amely az Egyesült Királyságból származik, és ez az ügy üzleti titkok megszerzésével volt kapcsolatos. Fennáll tehát a kockázat, és ilyen esetben hatékonyabb biztosítékokra volna szükségünk. Következésképpen, mivel lassan kifutok az időből, szükségünk volna egy irányelvre, és én teljes körű harmonizációt szeretnék az érdemi kérdésekben. A bizottság megközelítése kiegyensúlyozott, de azért némi finomhangolásra szükség volna. A túlzott védelem kockázatát csökkentenünk kellene, vonatkozik ez minden olyan kérdésre, amely az átláthatóság szabályozására vonatkozik, ezt ki kellene hagyni. Aztán a szabadon vitorló termékek definícióját is finomítanunk kellene, szerintem a védelem javítható, hogyha a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokra hivatkozunk, ez kellene, hogy legyen a védelem fő mozgató rugója, és ezt ki kellene emelni a szövegben. És azt is javasolnám, hogy amennyiben a termékek az Európai Unión kívülről érkeznek, ezt is emeljük ki egy kicsit jobban. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Porsz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, A szellemi tulajdon jogokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom jogászként, de természetesen az ágazat szemszögéből is beszélek. Úgy gondolom, hogy az üzleti titkok védelme nagyon fontos az európai innovatív ipar számára. Természetesen szabadalom által lehet védeni a feltalálásokat, de itt magasabb szintű absztrakcióról van szó, és nehéz mindent szabadalmaztatni. De, ami ennél is fontosabb, az az, hogy egy szabadalom soha nem fogja lefedni az egész know-how-t, amely szükséges ahhoz, hogy a piacra kerüljön egy termék, és természetesen nem fogja lefedni az összes olyan know-how-t, amelyet a kérelem benyújtását követően dolgoznak ki. ezért nagyon fontos, hogy további védelmet biztosítsunk és vannak olyan kérdések is, amelyeket szabadalmak által nem lehet védeni. Például, még nem hallottunk ezekről, de például a szolgáltatási ipar Európában gyakorlatilag képtelen a szabadalom által védelmet szerezni, mert Európában a szabadalmak nem terjednek ki erre szemben az Egyesült Államok helyzetével. Tehát a professzionális szolgáltatási ipar a mögöttes know-how védelmére kell, hogy támaszkodjon. A gyakorlati tapasztalat, illetve az ágazati képviselőkkel való egyeztetések megerősítik azt, hogy az üzleti titkok védelme kulcsfontosságú az innovatív ipar nagy részében. Az ilyen védelem hatékonysága nem csak attól függ, hogy a védelem alanyát mennyire sikerül definiálni, hanem attól is függ, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. Később majd kimondom, elmondom azt is, hogy a, hogyha 2014 májusi szöveget megnézzük, én nem támogatom azon szöveg alapján a teljes körű harmonizációt. Az irányelv tervezet egy kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy védjük az innovációt. Ez a védelem szintjét hasonlóvá teheti, mint ahogyan azt az Egyesült Államokban megfigyelhetjük, és mint ahogy az már Kínában is érvényesül. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy nagyon sok a különbség a tagállamok között, és nincsenek megfelelően hatékony eszközök. Mások is elmondták már, hogy az üzleti titkokkal kapcsolatos védelemnél a fő probléma az az, hogy a szabad, ugye a jogsértés bebizonyítása nehéz. Ha megnézzük a nemzeti jogszabályokat, akkor vannak hatékony eszközök, amelyek által felléphetünk olyan munkavállalókkal szemben, akik megszereznek üzleti titkokat, de a harmadik féle szemben, aki felhasználja ezen titkokat, nehéz védelmet érvényesíteni. Az irányelv ezen a helyzeten fog változtatni, ugyanis egyfelől egy harmonizáció, harmonizált rendszert léptet életbe, és egyetemen definiálja azt, hogy mi a védelem tárgya, és egy egyértelmű új koncepciót dolgoz ki a jogsértésre vonatkozóan. Ugyanis már, csak, már nem csak a jogellenes megszerzésre és felhasználásra, hanem a felhasználásra és a közzétételre is kiterjed. Így jobban lehet harmadik felekkel szemben az üzleti titkok védelmét biztosítani és az innováció értékét védeni ami nagyon fontos eh, a szolgáltatási ágazatban. Számomra pedig egy további eszközt biztosít, ami eddig hiányzott az eszköztáramból, ezért teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot. Ugyanakkor, mint mindig, itt is van min javítani, két dologra szeretnék kitérni. Az egyik az, hogy eh, az üzleti titkokkal kapcsolatos pereskedésben résztvevő felek készülhetnek, jobban előkészíthetik a pereskedést képviselőikkel. A 47-es cikk tartalmazza ezt a javaslatot, és az, az EU alapjogi kartájának 47-es cikkét, valamint az emberi jogi egyezmény 6-os cikkét érinti ez. Egyfelől a felek meg kell, hogy tudják vitatni szabadon ezt, a, ezeket a kérdéseket jó ügyvédjeikkel és egyéb képviselőkkel is. Az ilyenfajta jogvitáknál azonban gyakran szabadalmi ügyvivők lesznek az ilyen képviselők, főleg amikor technológiai innovációról van szó. Másfelől azt is meg kellene előzni, hogy közzé tegyenek egy ilyen, köz, egy ilyen üzleti titkot, pusztán azért, mert egy jogvita tárgya. Nem mindig jóhiszemű vállalatokról van ugye szó, hogyan azt korábban már hallhattuk. A jelenlegi irányelv tervezett 8-as cikke arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen a két érdek között, és ez húzódik meg a második szakasz B alpontjában is. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a bíróság számára, hogy korlátozza az ilyen jogvitákhoz való hozzáférést, és lehetővé teszi, hogy korlátozza a, az ilyen eljárásokhoz való hozzáférést, ami szükséges is lesz. másfelől pedig lehetővé teszi azt is, hogy az érintettek jogi képviselőikkel és más képviselőkkel megvitassák az ügyeket. Ugyanakkor nem veszi figyelembe kellő mértékben, hogy az ilyen esetekben általában nem egy ügyvéd vesz részt, hanem hogyha egy nagy ügyről van szó, akkor több jogi képviselő érintett is. Ismerjük ugye a jogot, de nem a technológiát, éppen ezért rászorulunk a technikai szakértők támogatására, a szabadalmi ügyvivők támogatására is. Ez pedig azt jelenti, hogy az ilyen képviselők hozzá kell, hogy férjenek az üzleti titkokhoz, meg kell vitassák ezeket ügyfeleikkel. Ezt a jogot biztosítani kell, és erre vonatkozóan kidolgoztam egy javaslatot, ami az én személyes javaslatom ugyan, de ezt megvitattam az EU ügyvédi kamaráinak tanácsával, és az AIPPI-vel is. Az elképzelésünk az, és ezt egyébként láthatják a képernyőn is, hogy kiegészítsük a szövegtervezetet, ahol az szerepel, hogy mindkét fél részéről legalább egy személy, ott azt írnánk, hogy és minden fél esetében a jogi képviselő és adott esetben más képviselők is akikre vonatkozik a szakmai titoktartás. Ezt kiegészítettem ezt a részt, a professional secrecy, a szakmai titoktartás és a legal privilege jogi fogalmakkal. Amennyiben a jogi képviselők ugye a szabadalmi ügyvívők amennyiben alkalmazzák rájuk a amennyiben kötelező rájuk a szakmai titoktartás, biztosítani kell számukra, hogy ügyfeleikkel megvitassák a, ezeket a kérdéseket, és van egyfajta disziplináris rendszer is, amennyiben az ügyvéd nem tartja tiszteletben ezen előírásokat. Tehát a jogvita során is biztosítani kell a szakmai titoktartást, és ugyanakkor az igazságos bírósági eljáráshoz való jogot is. Egy másik kérdés pedig, ami messzebbre mutat, ez maga a végrehajtás, amelyre Strovel úr is kitért. A jelenlegi javaslat tartalmaz egy konkrét végrehajtási rendszert, és ez nem különösebben szerencsés. Egyfelől hiányzanak ebből különböző fontos eszközök, és a pereskedés során konkrét problémákat is felvet. Említettem, hogy a, az üzleti titkok és szabadalmak védelme szorosan összekapcsolódik. Sőt, számos példát láthatunk, ahol a jogvita egyfelől a szabadalomra, másfelől pedig a kereskedelmi titokra vonatkozik, ugyanis hogyha egy vállalat védeni szeretné az innovatív technológiáját, akkor a fő koncepciót lehet, a fő koncepció lehet, hogy a szabadalom, de lehet, hogy a jogsértés nem csak ezekre, hanem az üzleti titkokra is vonatkozik, tehát egy, a két esetet egy és ugyanazon bírósági eljárás keretében kellene megvizsgálni. Sajnálatos lenne, hogyha a bíróság egy ilyen esetben két külön eszközt alkalmazna a végrehajtás során, attól függően, hogy mely állítólagos jog alapján hozza meg a bíróság a döntését. Ez alapján a pereskedés sokkal költségesebb és bonyolultabb lesz, ami egy további terhet hárít az ágazatra, főleg a KKV-kra. Az ágazat képviselői hazámból, Hollandiából kérték, hogy vessen fel ezt a kérdést is. Egyébként egy további kockázat is felmerül, nevezetesen az, hogy a jövőben a két rendszer még jobban elkülönül egymástól, amikor majd például sor kerül a fel, az irányelv felülvizsgálatára. Véleményem szerint tehát a legjobb az lenne, hogyha végrehajtási irányelvet az üzleti titkok végrehajtására alkalmaznánk. 2006 óta folyik ennek az irányelvnek az átültetése, és tapasztalhattuk, hogy a bíróság megközelítése kiegyensúlyozott volt, figyelembe vette az alperesek érdekeit. Így tehát egy kezelhető rendszer lenne a kezünkben, amelynek igazából hátulütői nem lennének, és így az Európai Bíróság is a fontos kérdések könnyebben tudna döntést hozni. Tudom, hogy bizonyos vonakodás volt a tagállamok részéről ezzel kapcsolatban, de a hatékony védelem ezt megköveteli. Ha ezt nem sikerül elfogadni, akkor teljes mértékben támogatnám, hogy az üzleti titkok irányelvének a végrehajtási része a harmonizáció által lehetővé tegye a tagállamok számára, hogy további lépéseket hozzanak meg. Vannak egyéb kérdések is, ezekről nem tudok most beszélni, de a prezentációmat online megtalálják, és így egy korábbi publikációhoz is hozzáférhetnek, ahol ezekről a kérdésekről beszélek. A következő megjegyzéssel szeretném zárni. Véleményem szerint az üzleti titkok kapcsolatos irányelv egy nagyon fontos javaslat az európai ágazat számára jobb és modernebb rendszert teremthet, és példaértékű lehet más országok és térségek számára. Minél hamarabb alkalmazzák, annál jobb. Well. Mi is köszönjük önnek. The next uh, is Mr. Bjorst, who has the floor. Most pedig Bjorst úr kap szót, tessék parancsoljon önél szó. There jó. Tak for ordet a... Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Az európai munkavállalók nevében szeretnék felszólalni, és néhány fontos szempontot kiemelni az Európai Bizottság eh, üzleti titok, titkokra vonatkozó irányelv tervezetével kapcsolatban. Az Európai Szakszervezeti mozgalom úgy gondolja, hogy a növekedés feltétele, hogy az immateriális javak kellőképpen megvédésre kerüljenek, megvédjük őket. Természetesen maga a védelem nem elegendő garanciája munkahelyteremtésnek. Ha ez a cél a munkahelyteremtés, akkor azt is el kell érnünk, hogy az európai tehetséget és szakértelmet is felhasználjuk. Mindjárt elmagyarázom, hogyan az USA legfontosabb ipari klasztere a Silicon Valley-ben van, a Silicon völgyben van, Kaliforniában. Van egy másik nagyon fontos klaszter, a Route 128-as mellette, a keleti parton, Boston közelében. Tekintsünk vissza az 5-ös év, 50-es években, a 128-as út köré szerveződő komputer technológiai klaszter ekkor már létrejött, a Silicon Valley sokkal később fejlődött ki. Az elkövetkező évtizedben mindkét klaszter, mindkét ipari terület növekedésnek indult, de azután a Silicon Valley, a Silicon völgy beelőzött, és ma már a 128-as út melletti klasztert rész jelentősen megelőztem. Annalise Sinien 1994-ben a doktoriát egy olvashatóbb kiadásban kiadta, a Regional Advantage a címe, és itt megvizsgálta a két klaszter növekedések közötti különbség okait. Megállapítja, hogy a 128-as út melletti klaszter sorá klaszterben a munkavállalók gyakran egész életüket, munkában töltött életüket egy cégnél töltötték el. Szociálisan is és a munka tekintetében is el voltak kötelezve a cég mellett. A Silicon völgyben pedig rendszeresen váltják a munkahelyeiket, és ilyen módon a Silicon völgyben, vagy a Silicon Valley-ben gyorsan váltogatják a munkahelyüket, és ilyen módon sokkal rugalmasabbak az új kihívásokra, sokkal gyorsabban adnak választ, és új tudást is gyorsabban fejlesztenek ki. Warren Gilson Saxonian, Anneli Saxinian könyvét tovább fejlesztettem, és a versenyt korlátozó munkaszerződésben lévő kijelentéseket, illetve korlátozó záradékokat vizsgálta meg. Gilson tanulmányában azt mondta, hogy éppen ezen korlátozások lazítása segített a szilikon völgy fellendüléséhez. A későbbi szociológusok megvizsgálták a mobilitás és a hálózatok jelentőségét a növekedés tekintetében. A kutatás világosá teszi, a munkatársak hálózata a cégen belül és a cégen kívül jelentősen hozzájárulnak egy cégen belüli, illetve a klaszteren belüli növekedéshez. A konkurenciát korlátozó záradékok jók a startupoknak, ám ez, az, ez a tilalom a középvállalatok számára is könnyebbé teszi a megfelelő munkatársak felvételét. A kutatások azt is kimutatják, hogy a már eh, jelentős eh, cégeknek is szükségük van a mobilitásra. Hogyha például egy cégen belül egy kutató munkatárs az egyik helyről a másik helyre megy dolgozni, az egyik osztályról a másik osztályra, akkor kimutatható, hogy az új cégben is egyre több új eh, szabadalmat jegyeznek be, tehát voltak éppen a volt munkáltató akkor is hasznot húz a volt munkatársából, ha az már egy más munkahelyen dolgozik, és így mind az új cég, akinél dolgozik, mind az elbocsátó cég hasznot húz az ő tehetségéből. Mind a korábbi munkáltatója, mind pedig az új munkáltatója. Ez egy jelentős érv a mobilitás mellett, Mindez oda vezetett, hogy a Dán kormány nagyon komoly korlátozásokat vezetett be a munkaszerződésekben, amely korlátozások a versenyt korlátozzák. Nos, az irányelv, hogy arról is szóljuk, a TRIPS megállapodás elveit veszi át. Hogyha figyelembe vesszük, a TRIPS megállapodásban lévő üzleti titkokról szóló kijelentéseket, akkor látjuk, hogy ez az 1979-es idevágó USA törvény szövegére épül a TRIPS megállapodás, ám a 79-es törvényen a munka 68-ban vette kezdetét. Tehát voltak éppen az irányelv tervezet ben lévő szabályozások még alig a második világháború után kialakult üzleti titkokról szóló filozófia alapján állnak. Ám azóta eltelt sok évtized, és a jelenlegi előnyünket éppen annak köszönhetjük, hogy a tehetségeket kiaknázzuk. Az Economist folyóirat évről évre az év legfontosabb könyvei listáját adja ki. Orly Lobel könyvének címe Talent Wants to be Free, a tehetség szabad akar lenni. Ez volt a 2014-ben kiválasztott könyv az Economistban. Ez a könyv a tudás megosztásának, megosztásán alapuló a gazdaság jelentőségéről beszél, és beszél arról is, hogy az USA politikai vitája eltér a titkosítás filozófiájától, középutat keresnek a tudás megosztásának elve, és a munkatársak felszabadításának elve, valamint a titkosítás elve között. Ezt a megközelítést kell Európában is alkalmaznunk, figyelemben kell vennünk a TRIPS megállapodás um, iránymutatásait, de ugyanakkor fontos, hogy lássuk és megértsük, hogy a növekedés és a jólét záloga éppen a mobilitás, és éppen az, hogy a tehetségek um, könnyen kibontakoztathassák a tehetségüket, akár egy cégnél, akár a saját maguk által megalapított cégben. A Dán szakszervezet módosítói idevágók és um, nagyon hasznosak lehetnek. Azt is pontosítani kell, hogy az irányelv tervezet gyakran a kollektív szerződések lehetőségét korlátozza, illetve a whistleblowerek vagy az informátorok tevékenységét korlátozza, és ez nagyon káros volna. Az európai államok 60 éven keresztül dolgozt, dolgoztak azon, hogy a határokon túlnyúló szabad mozgás elvét megteremtsék a cégek, a vállalkozások és a munkavállalók számára is. Nos, ezen a szabad mozgás alapszabadságát jelenleg is érvényre kell juttatni. A tervezett irányelv úgy gondolom, hogy kellő védelmet biztosít a cégek immateriális javai tekintetében, további védelemre nincsen szükség, mi több, ez kontraproduktív volna, negatív kihatással volna az európai gazdaságra és növekedésre. A fölösleges falak korlátozzák tehát a versenyt. Az EU tagállamok még mindig engedélyezik, hogy a munkavállalók számára egy olyan szerződés, egy olyan munkaszerződést írassanak alá a munkavállalóval, aki például, amely szerződés korlátozza a béli szabadságát, hogy egy céget alapítson, vagy a saját szaktudását más cégeknél alkalmazza. Így a startupok és a spin-outok létrehozása voltak éppen ellehetetlenedik. Holott pontosan tudjuk, hogy a kis és középvállalatokban rejlik a legnagyobb növekedési esély. A növekedés azonban a nagy cégekben is veszélybe kerülhet, éppen az ilyen záradékok által. Az ilyen záradékokat csupán akkor szabad a munkaszerződésekbe beemelni, amikor ezek elengedhetetlenül szükségesek. Emlékeztetem önöket, hogy az ezen munkaszerződésekben lévő záradékok messzebb mutatnak, mint az immateriális javak védelmének elve szükségesé tenném. Megengedhetetlen tehát, hogy az európai munkaerőpiacot továbbra is akadályozzák ezek a szerződése záradékok, és ilyen módon gáncsot vessünk a növekedésnek és a fejlődésnek. Meg kell szüntetnünk ezeket a munkaszerződésben rejlő, a versenyt korlátozó záró, zárlatokat. Végezetül meg annyit szeretnék mondani, hogy a verseny biztos, programjában prioritásos helyre helyezte ezen záradékok leépítését, megszüntetését. De nagyon fontos, hogy minnyáján megértsük, hogy akkor tudunk jól gazdálkodni, és akkor érünk el jólétet és növekedést, hogyha a tehetséget mindenki kamatoztathatja mindenfajta akadály nélkül. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A végére értünk a végére értünk a szakértők előadásainak, hogyha a betartanánk a napirendet és az időrendet, akkor ezzel vége is lenne a meghallgatásnak, de azért a kérdéseket hallgassuk meg, néhány kérdés legalább mindenképpen. So, Mrs. Reda has the floor. Reda asszonyi a szó. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálom rövidre fogni. Nagyon érdekel engem az a definíció, amelyet az irányelv javasol, még akkor is, hogyha számos európai ország vagy mindegyik bizonyos védelmet biztosít a kereskedelmi titkoknak, a, def, a definíció gyakran nem jelenik meg leírva, hanem a, az esetjog határozza meg. A kérdése nagyon fontos lehet a munkavállalói, tehát a szakszervezetek képviselőinek, de mások is megválaszolhatják. Például eh, Németországban a kereskedelmi eh, eh, titok megvédéséhez egy legitim érdekel, hogy fűződjön, ez a whistleblowerek esetében különösen fontos lehet. A LuxLeaks informátorával kapcsolatban ezt a szemét azzal vádolják, hogy nyilvánosságra hozott kereskedelmi titkokat. Engem nagyon érdekel az, hogy mi a helyzet azzal az információval, amely talán nem egy vállalat illegális tevékenységére utal, de még mindazonáltal nem, ért, nem köthető hozzá érték, azért, mert ez ugye nem egy innovációhoz kapcsolódik, hanem mondjuk árthat a vállalat jó hírének. Tehát e, e, például pontosan az informátorok esetében olyan dolgokról van szó, ami a köztemára fontos lehet, de ronthatja a vállalat jó hírét. Azt hiszem, hogy az ilyen típusú információ e, úgy tűnik, hogy belefér a kereskedelmi titok definíciójába, mert ez titkos, mert ez felértékelhető, mert ez hírnévromlást okozhat. Ez a definíció, amely Németországban van például, ami a legitim érdekhez köti a védelmet, ez nem írná -e felül ezt a legitimációs kritériumot? És ön szerint hogyan lehetne a kereskedelmi titkokról szóló irányelvben a, úgy megfogalmazni a definíciót, hogy a whistleblowerek informátorok által nyilvánosságra hozott információt is védje. Köszönöm, ha megengedik, akkor az öt kérdést egyszerre hallgatnánk meg, és aztán utána önök válaszolhatnának. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Nagyon érdekes és informatív előadásokat hallottunk ugye mindenki más megközelítést választott, és nem csak egy vélemény létezik, hanem a teljes harmonizáció, a részleges harmonizáció is fontos, és ez segít bennünket a politikai vitában. Két konkrét kérdésem lenne. Az első kérdés, és hát itt ragaszkodnék ehhez, mert nincs túl sok időnk, ez a négyek, tehát az irányelv javaslat négyes cikkére konkrétan az üzleti titkok jogszerű, szabályszerű megszerzésére vonatkozik, és a négyes pont második bekezdésére utalnék. Nem mentek -e túl messze itt a megfogalmazással nálunk, a német jogban eh, pontosan a jogszerű és a jogellenes eh, fogalom meghatározásában egyes eh, esetekre vetítve mérlegelik ezt, ebben nem látnak-e veszélyt, hogy egyes esetekben olyan eredményekre juthatnak, amelyek nem felelnek meg a ügynek. A munkavállaló munkaadó közötti viszonyra vonatkozóan itt engem megint csak meghatároz a német jogi gyakorlat, amely munkaadó, munkavállaló viszonyban egy megfelelő eljárást alkalmaz. A kérésem az, hogy a többi előadó egyetérte azzal, ami elhangzott ezzel a témával kapcsolatban. Németországban nem tudtam meg, nem láttam azt, hogy új vállalkozások azért ne jöttek volna létre, mert valami probléma lett volna a jogrendükben ezzel a bejelentési kötelezettséggel. Ai nostri gentili ospiti. Köszönöm szépen, nagyon hasznosak voltak ezek az információk, amelyek a munkavállalók által kezelt információkra szóltak. Nagyon fontos, hogy a szakértelmet biztosítsuk, és az is kézenfekvő, hogy a bizalmasan kezelendő információkat nem szabad kiadni, illetve szankciókat kell kialakítani, de ugyanakkor a technikai vagy a tudományos információk az egyes munkavállalók felkészültségének részét jelentik. Tehát voltak éppen úgy gondolom, hogy szabályozni kell ezt a területet, másrészt nem lehet megtiltani azt, hogy a munkavállaló és a cég viszonyában létrejött tudást a munkavállaló ne vigye tovább, hogyha továbbáll, és nem lehet szerződésesen teljesen és mindenre kiterjedően szabályozni ezt a kérdést. Ezért tehát úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy nagyon pontosan definiáljuk a know-how fogalmát, és erre építve tudjuk felépíteni a jogszabályt ezen a területen úgy tűnik számomra, hogy az irányelv tervezete nem teljesen pontosan fogalmaz. Másodszorban a kereskedelmi titok definíciói tekintetében a bizottság, az Európai Bizottság a kereskedelmi titok definíciója során a TRIPS megállapodásból emel át egy egyben szövegeket. Nem értem, hogy miért teszi ezt és miért mond le arról, hogy a jogszabályt javítsa a TRIPS eh, megállapodáshoz képest? Szükség van a reformra, de semmi értelme nincsen annak, hogy eh, lemondjunk az irányelv közegében arról, hogy javítsuk a normatív, eh, azaz a szabályozás szövegét. Ugyanakkor a TRIPS szerződésből a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó tilalmak egy az egyben való átvétele úgy gondolom, hogy nem felel meg a jobb jogalkotás kötelmének sem. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről a meghívott vendégek. Köszönöm. Mr. Kester. Kester úr következik. Nekem is lenne egy eh, kérdésem a eh, Dán szakszervezethez, eh, Björst úrhoz. Van-e valamilyen összefüggés a között, hogy túl szorosan vagy fogalmazzuk meg a kereskedelmi titkot, és aközött, hogy korlátozzuk a munkavállalók együttdöntési jogát. Guteland asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes volt ez a meghallgatás, érdekes előadásokat hallottunk. Három kérdésem lesz, de röviden fogalmazok először is. Nagyon érdekes volt a Dán szakszervezet előadása, hogyan lehet Európa számára megfelelő egyensúlyt teremteni. A legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés, és a politikai agenda, és negatív lenne az, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, hogyha a nehézé tennénk, megnehezítenénk a gondolatok áramlását, megosztását, és inkább elzárnák ezt az innovátorok. a többi hozzászóló véleményét kérdezem, hogy osztja -e ezt a véleményt. Másodszor van itt egy specifikus modell Svédországban, és ezzel kapcsolatban fenntartásaim vannak. Nagyon nagy az autonómiája a szociális partnereknek nálunk. Lehet, hogy ezek felelősek a munkaerőpiac témájában hozott legtöbb döntésnek. Megígérte az Európai Unió, hogy tiszteletben tartja a modellünket. Persze érdekes, Svédország jó lenne tudni, Svédországnak, hogy a szociális partnerek számára e, a munkaerőpiacon ez gondot okoz-e majd ez az új jogszabály. Harmadszor ugyan erre kitérve, hogyan fogja a helyzet, milyen hatással lesz a helyzet a munkavállalókra, hogyha E, egy cég igazgató tanácsában ülnek. Svédországban e, e, előfordul az, hogy a igazgató tanácsban ülnek munkavállalók, és képviselők, tehát helyettest is küldhetnek, és teljes jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi titkokról szóló irányelv milyen hatással lehet azokra a munkavállalókra, azoknak a jogaira, akik az igazgató tanácsban ülnek. Köszönöm az utolsó kérdésem Rivázi asszony részéről. Kérdés Rivázi asszony részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Talán jobb lett volna egy kicsit pluralistábbra szervezni ezt. A Dán szakszervezet képviselője az innováció, a gazdasági védelem és a kereskedelmi titkot állította fel háromszögnek, hogyha innoválni akarunk, akkor innovációt akarunk, akkor hozzáadott értéket kell teremtenünk, hogyha munkahelyet akarunk teremteni, akkor mobilitásra van szükség. Látjuk a vitát az irányelvről, két év vagy öt év legyen a határidő, ez a kérdés. Egy kicsit úgy tűnik, hogy blokkoljuk a munkavállalókat abban, hogy munkahelyet váltsanak. Aztán felmerül a gazdasági védelme és a gazdaság védelme és az általános érdek közötti ellentmondás. Egy pontosabb definíciót akarunk, pontosan azt, akarjuk, azt akarjuk, hogy pontosabb legyen Miért? Azért, mert a vállalkozások azt fogják mondani, hogy nem adhatjuk tovább az információt, ez egy kereskedelmi titok, holott lehet, hogy ez az egészséget érinti, a környezetvédelmet érinti. Volt ebben példa a fracking, a hidraulikus repesztés tekintetében, ahol az amerikai cégek nem akarták tovább adni az információt a hidraulikus repesztésről, mert kereskedelmi titoknak tekintették. Tehát látjuk, hogy két különböző szabályozás lesz ezzel kapcsolatban. Egyrészt az európai, amely az információ átláthatóságát támogatja, és az amerikai, amely a kereskedelmi titkokra hivatkozva nem adja tovább az információt. Közben ne felejtsük el, hogy a TTIP tárgyalás is folyik, és a kereskedelmi titkok ennek részét képezik. Lát, látják, hogy nem elszigetelt ez az irányelv. Most mit eh, védünk meg az európai eh, értéket eh, a mobilitással, az, az átláthatósággal, a vállalkozások védelmével, de általában a nagy cégeket hallgatjuk meg, de közben voltak itt KKV-k is, kutatási projektről számoltak be, de önök is azt mondták, KKV képviselői, hogy korlátozzák magukat az információ megosztásában. A nagy cégekkel mi a helyzet? A kereskedelmi titkok nem adják tovább, és ezzel a KKV-k nem tudnak innoválni nagyon fontos, hogy a szankciók is arányosak legyenek a vállalkozások méretéhez igazodjanak. Tehát pontosítani kell a definíciót, el kell érni az, hogy a munkavállalók mobilitása működjön, és ami a szilíciumvölgy és az ön által említett példa közötti együttműködés fontos, és az általános érdeket sem szabad szem elől téveszteni. Az a, um, európaiak általános érdeke nem ugyanaz, mint az amerikaiak általános érdeke. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a, a tisztelt vendégeinket arra kérem, hogy röviden próbálják megválaszolni a kérdéseket. Nagyon sajnálom, de már tényleg kifutottunk az időből. Köszönöm szépen. Ugyanebben a sorrendben, mint ahogy kezdtük, jó? Akkor csak két kérdésre szeretnék kitérni, amelyet, amelyeket két képviselő tett fel. Ez az irányelv összekapcsolódása a munkavállalói jogokkal egyrészt, illetve az információhoz való joggal. A javaslat explicit módon kimondja azt, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, amikor egy kereskedelmi titok közététele a, vagy nyilvánossá tétele legitim eh, érdekekkel kapcsolódik össze. Tehát minden munkavállalónak joga van hozzáférni ezekhez az információkhoz. Ami a svéd és más rendszereket illeti, az eh, európai munkavállalói szervezeteket illeti, az is világos, hogy egy kereskedelmi titok megszerzése eh, jogosnak tekinthető, hogyha a munkavállalóik képviselőktől szerezték ezt meg, az információhoz való jog, konzultáció keretében történt ez. Tehát a munkavállalók képviselője a munkája során hozzáfér ezen típusú információhoz, és ők teljes mértékben jog, joguk, sőt, arra ösztözik őket, hogy használják ezeket az információkat. E, ezen két aspektusban az irányelv eléggé kiegyensúlyozott, e, de persze az önök feladata biztosítani azt, hogy megfelelő szintű védelem valósuljon meg. Azt hiszem, hogy ebben a, ezen a szinten ez elegendő, ami a kereskedelmi titok definícióját illeti. Hogyha próbálnánk erősíteni a TRIPS definíciót. Ennek már korlátozó hatása van, de hogyha tovább megyünk, a TRIPS-en túl megyünk, akkor lehet, hogy és a jogászok is azt mondják, nálunk jobban el tudják mondani, hogy olyan eset merül föl, hogyha például nemzetközi szinten jog, kereskedelmi titok jogtalan megszerzésére kerül sor, akkor nehézségekbe ütközhetünk. Minden esetre hasznos lehet, hogyha Indiában, az USA-ban vagy Kínában előforduló kereskedelmi titok megszerzése ellen kell fellépnünk. Reszele úr szeretne válaszolni? Igen, olaszul, ha lehet. Eh, questa volta. Ezúttal tehát olaszul válaszolnék. Úgy gondolom, hogy érdemes volna a technikai és a kereskedelmi adatok definícióját meghatározni. A mi esetünkben ezeket az adatokat lopták el, vagy hát mondjuk úgy misappropriation áldozatává váltak, tehát visszaéltek velük. Ebben a konkrét esetben a Dán kollega a szabadság mellett érvelt. Ám én egy más kérdést teszek fel. Ki, fej, ki fizetett a termék kialakításáért? Ki fejlesztette ki ezeket? A forrásokat kifordította a kutatásra, fejlesztésre. Nem hiszem, hogy a munkavállalók fordították ezt a, ezeket a forrásokat a fejlesztésre. Mindezzel persze nem akarom korlátozni a munkavállalók szabad munkahely változtatási lehetőségét, de úgy gondolom, hogy olyan szabályokat kell kitalálni, amelyek meghatározzák, hogy milyen információkat vihet magával, és melyeket nem. Gutland asszony kérdésére felmerül bennem az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy munkavállaló elmegy a cégtől, és olyan technikai adatokat visz magával, amelyhez semmilyen jogosult hozzáférése nem lett volna, és mit gondol a többi munkavállaló, hogyha ezzel korlátozik a saját cégük piaci helyzete és a saját munka ö, esélyeik is romlanak. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Uh, köszönöm. Stoffers úr. Work. Okay. Uh, Ami a technikai kérdést illeti, uh, az irányelvvel kapcsolatban a szakértőkre bízom a választ. Én eh, az utolsó kérdésre szeretnék eh, visszatérni, amely arra vonatkozik, hogy előfordulhat, hogy a kis vállalkozások nem innoválnak, megfosztják őket a nagy eh, vállalatok ettől a lehetőségtől. Jelen pillanatban a jogi eszközökkel e, sikerül a jogainkat megvédeni. Azt gondolom, az irányelv javaslattal e, ebbe az irányba megyünk tovább. Nem látok arra lehetőséget, hogy nem, nem látom úgy, hogy e, megakadályozna az innovációt a helyzet a jövőben továbbra is folytatjuk tevékenységünket a különböző piaci eh, szegmensekben. Nem látok nagy eh, aggodalmat. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Stuart professzor. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Néhány észrevételt tennék. Egyrészt a belső informátorokról, nem hiszem, hogy az üzleti titok definíciójában kellene ezzel foglalkoznunk, hiszen itt inkább egy kivételről van szó, ami már ott van a négyes cikkben, a 12-es bekezdés hivatkozik erre, tehát azt hiszem, hogy mivel itt egy kivételről van szó, ezért ott kellene foglalkoznunk vele az érintett cikkben, de természetesen az irányelve ezt nem érinti, és az előttünk levő szöveg sem vonatkozik erre. Elhangzott egy kérdés a másik irányelvvel kapcsolatban, hogy vajon az túl messzire megy? Éppen az ellenkezőjéről van itt szó. A 4 2 kettő bekezdésben ugye beszélünk a jogos érdek védelméről, ami igazából nem nincs pontosan megfogalmazva. Szerintem ezt pontosítani kellene. Pontosítanunk kellene, hogy ez mire vonatkozik. Egyébként ezzel a felvetéssel egyetértek. Elhangzott egy másik kérdés az üzleti titok, mint olyan definíciójával kapcsolatban, hogy ezt javítanunk kellene-e. Nem lehetetlenség, de nem gondolom, hogy ez volna itt a lényeg. Azt javasoltam, hogy szögezzük le, hogy az észszerű lépések, amelyek lehetővé tennék a védelmet, ezek vagy materiális intézkedésekre kell, hogy vonatkozzanak, vagy pedig jogi rendelkezésekre, ez talán így egy picit pontosabb lenne, de vannak bizonyos kételjeim azzal kapcsolatban, hogy tényleg tudunk-e javítani a szövegen úgy, hogy a definíciót pontosítjuk. Ne feledjük, hogy ez az irányelv a tisztességtelen magatartást kívánja orvosolni, amit igazából sohasem tudunk teljes körrel, teljes körűen definiálni egy jogi szövegben. Tehát én inkább a jogellenes cselekmények, ugye mint megszerzés, felhasználás vagy közzététel definíciójára helyezném a hangsúlyt, és a szabadon bitorló mm, áruk definíciójára, mint az üzleti titokra. És egy másik kérdés is elhangzott a svéd modellre vonatkozóan. Egy kivétel kell, hogy fenntartsa ezt a rendszert, hazámban ugyanez a helyzet, Belgiumban ezt a fajta különleges eljárás nem kellene érinteni. És úgy gondolom, hogy az igazgató tanácsban képviselt munkavállalók kérdését inkább a munkajog keretében kellene orvosolnunk, ezzel itt nem tudunk foglalkozni. Köszönöm, elnök, köszönöm. Oh, you have to arra is oda kell figyelnünk, hogy az üzleti titok védelme tulajdonképpen a jogellenes versenye szemben kíván védelmet biztosítani. Ez nem arra az információra vonatkozik, amelyet a környezeti jogszabályozás keretében a kormányzat megszerezhet. Ezt nem korlátozzuk. Hogyha ezzel érveltek az Egyesült Államokban, Nos, ez itt nem állná meg a helyét, és az irányelv ezt nem is teszi lehetővé. Egyértelmű kivétel ez bármilyen olyan fajta információra vonatkozóra, amelyet kormányzati intézkedések, a jogszab- kormányzati szervek a jogszabályok értelmében jogosultak megszerezni. És azt is szem előtt kell tartanunk, hogy amit védünk, az egy üzleti titok, nem pedig a harmadik felek által végrehajtott fejlesztések azok, amelyekre ez kiterjed. Ha valaki önmagában elkezd kidolgozni valamit, és még annak az eredménye ugyanaz, mint az, amit egy másik vállalat üzleti titok által véd. Itt nem beszélhetünk jogsértésről. Vagy ha például egy munkavállaló kidolgoz saját maga egy elképzelést, egy ötletet a saját fejéből kipattant ötletet, azt nyilván ennek felhasználását nem tudjuk megakadályozni, akkor, ha mondjuk egy másik vállalathoz megy dolgozni. Tehát az üzleti titkokra vonatkozó irányelv ezt nem szabályozza. Ez egy másik kérdés, amely ettől az irányelvtől elkülönül. A belső informátorokra vonatkozik a jogszabály, a munkavállalói eh, jogszabályokra vonatkozik a jogszabály, ezek szerepelnek a négyes cikkben a kivételek között. Nos, eh, megértem, hogy egyes parlamenti képviselők eh, több jogbiztonságot és pontosabb definíciót szeretnének az üzleti titkokról, de ezt nehéz megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy a TRIPS definícióját nagyon hosszadalmas tárgyalások során sikerült kidolgozni. Az országok ezt alkalmazzák Hollandiában például. A bíróságok a TRIPS megállapodás 9-es cikkére hivatkoznak. Tehát ez szerintem egy járható út. És ami még fontosabb, az az, hogy rugalmasságot biztosít a jövő szempontjából. Ha megnézzük, hogy a bíróságok hogyan kezelték ezeket az ügyeket, akkor azt láthatjuk, hogy kiegyensúlyozott volt a megközelítésük. Ezért óvaintenék attól, hogy még több korlátozást vigyünk a definíciókhoz. A négyes cikkben kellene a korlátozásokat elhelyeznünk, ott is vannak egyébként most. Egy másik kérdés vonatkozott arra, hogy ezek a korlátozások nem mennek-e túl messzire. Bizonyos értelemben igen, mert ha tíz a preambulum bekezdést megnézzük, akkor láthatjuk, hogy bármilyen fajta információ, amelyet például az Európai Bizottság számára biztosítanak, az információ szabadsága vonatkozik erre. Fennáll a kockázat, hogy Amint az Európai Bizottsághoz továbbítják ezt az információt, ezt az információt ott közzéteszik. De a legtöbb aggályukra azt hiszem, hogy a jelenlegi javaslat vonatkozik, szabályozza azokat, hogyha alaposan megnézik. Tak. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék tenni. A szakszervezetünk konkrétan megvizsgálta, hogy a szakszervezeti képviselő számára biztosította a védelem, amikor információt tesz közzé, hiszen nem volt jól megfogalmazva a definícióban az, hogy milyen információról van szó. Számunkra nagyon fontos egy konkrét definíció, biztosítanunk kell, meg szabályoznunk kell azt, hogy mit védünk. Minél korlátozottabb a definíció, annál nehezebb lesz a definícióval való visszaélés, és annál kevésbé nehezíthető meg a munkavállaló képviselőjének a munkája. Ami pedig ugye az irányelvet illeti, az üzleti titkokkal kapcsolatos irányelv az ilyen titkokat hivatott védeni, ugyanakkor ha kutatásfejlesztést szeretnénk ösztönözni, ha el akarjuk érni azt, hogy a KKV-k fejlődjenek és új vállalatok jöjjenek létre, akkor szükséges egy jogi keret annak érdekében, hogy a vállalatok lehetőségeket kapjanak, hiszen meg kell könnyíteni számukra azt, hogy a megfelelő munkatársakat alkalmazhassák, éppen ezért ezt a fajta szabadságot is be kell építeni az irányelvbe. A munkavállalók számára biztosítani kell a szabad munkavállalás jogát, és hogyha a bíróság elé kerül egy ügy, akkor lesz a kezünkben egy megfelelő definíció, és az üzleti titkokat is megfelelően alkalmazhatjuk a gyakorlatban. Köszönöm szépen, Le Grip asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, mivel már nincs túl sok idő. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a jelenlétükért, részvételükért különös tekintettel a külső szakértőkre, akik időt áldoztak arra, hogy tájékoztassanak bennünket, és válaszoljanak a kérdéseinkre, beszámoljanak a tapasztalataikról. A, láthattuk a kérdések alapján is, hogy ez a szöveg senki számára nem közömbös, a ma délutáni meghallgatás során, de az eddigi találkozásaim során is világossá vált, hogy egyértelmű az elvárás az ágazatban, számos ágazatban, a közvélemény részéről is, és szinte a végrehajtó hatalom és a parlamenti képviselők is azt gondolják, hogy itt az ideje, hogy valódi európai közös jogi keretet hozzunk létre. Nem akarok túlságosan hosszúra húzni ezt az összefoglalót. De most az elkövetkező, elkövetkező hetekben nagyon sok munkánk lesz a e, szakbizottságban, de megpróbálunk az e, kiinduló szöveg alapján e, olyan munkát végezni, amely lehetővé teszi, hogy, amely egyértelművé teszi, hogy a parlament konstruktív és pozitív munkát végez, nem további terheket akar róni a vállalkozásokra. Nos, bizalom, jogi biztonság, a definíciók világossága, egyértelműsége nélkül nem lehet gazdasági fellendülés és tartós gazdasági növekedés. Ezek a valódi, ez a valódi tétje a munkánknak, és ezek miatt, ezek elérése miatt szeretnénk eszközöket adni a tisztességes vállalkozók kezébe, hogy a tisztességtelen versenytársak ellen megvédjék magukat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a hozzászólóknak, illetve a szakértőknek az előadását. Köszönöm, hogy eljöttek, remélem, hogy nem utoljára találkoztunk. ask the persons who are not interested in... Kérem a kedves kollégákat, akiket nem érdekel a következő napirendi pont, tehát kérem azokat, akik nem kívánnak részt venni a következő napirendi pont megtárgyalásában, csendesen hagyják el a termet, hogy folytathassuk. Köszönöm. We move on to point number 20. Folytatjuk a 25-ös napi rendi ponttal. Who's Mrs. Kaufman. Mrs. Kaufman... asszonyt szeretném kérdezni, hogy szeretne hozzászólni, vagy uh, Mejárt úrnak adjuk meg rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Míg a vendégeink és mások távoznak a teremből, nagy örömmel tájékoztatnám önöket az én jelentésemről, és érdeklődve várom az eszmecserét is. A RIFIT programról van szó. Ez a bizottság 2014. júniusi közleményével kapcsolatos, amelynek témája a célravezető és hatásos jogszabályozás programja. Ez a bizottsági közlemény immár a harmadik, miután 2012-ben elkezdődött ez a program. Talán néhány szót szólnék arról, hogy mit is jelent a refit. Ez az intelligens szabályozás keretébe helyezendő. Az Európai Bizottság azért dolgozta ki, hogy átvizsgálja az európai jogszabályok csomagját, megvizsgálja, hogy melyek azok, amelyek szükségtelen terheket hárítanak, főleg a KKV-kre. Ennek természetesen az európai jogalkotásra nézve komoly kihatása van. Vannak javaslatok, amelyeket visszavonnak, vannak olyan javaslatok, amelyeket már előterjesztettek, de adott esetben nem folytatják őket, tehát felfüggesztenek bizonyos jogszabályokat, hatályon kívül helyeznek, és egyszerűsítésre kerül sor. Az egyszerűs a közleményben tájékoztat a bizottság a fejleményekről. 133 különböző intézkedése terjed ki ez, és új kezdeményezéseket is tartalmaz, amelyek által egyszerűsíthető a bürokratikus terhek tömege. Több mint 40 javaslatot már visszavontak, 23-at egyszerűsítettek, és ezek közül néhányat a tanács és a parlament már el is fogadott. Továbbá a bizottság ebben a közleményben felvázolja azt is, hogy milyen horizontális jogalkotási eszközöket lehetne hatékonyabban alkalmazni, például ami a hatásértékelést, az utólagos értékelést, a nyilvános konzultációt, vagy az értékelés folyamatát illeti. A program célja az, hogy az európai jogszabályokat karcsúsítsa, költséghatékonyabbá tegye, főleg úgy, hogy leépíti a bürokratikus terheket, amelyek a KKV-k vállán nehezednek. Ami a jelentésemet illeti elnök úr, úgy gondolom, hogy a parlament itt a bizottságunk messze menőleg támogatná, támogatnunk kellene ezt, a, ezt az anyagot, hiszen a polgárok is a bürokratikus terhek csökkentését várják el tőlünk, ez nagyon fontos, és a választási kampányban is nyilván emlékszenek, hogy ez nagyon fontos szerepet töltött be. De itt nem csak a bürokratikus terhek, akadályok leépítéséről van szó, hanem ennek elkerüléséről. Fontos számunkra a jobb jogalkotás is. A parlament intenzív előkészítő munkálatokat végzett még a korábbi ciklusban. Ugye látom Nibler asszonyt készítettő 2011-ben egy jelentést a hatásértékeléssel kapcsolatban, vagy Karim képviselő 2014 februárjában egy jelentést. Ezekre építkezhetünk, és ezért a RIFIT jelentésnél is erre helyezném a hangsúlyt. Mielőtt részletkérdésekre kitérnék, szeretnék egy észrevételt tenni, ami szerintem nekem, mint előadónak központi fontosságú. A jobb jogalkotás véleményem szerint nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevesebbet tegyünk, nem pusztán a költséghatékonyságot kell szem előtt tartanunk. A jobb jogalkotás ugyanúgy jelentheti azt is, hogy megnézzük, mi az, ami a polgárok és a vállalkozások számára fontos, milyen következménye van annak, hogyha nincs jogszabályalkotás. Egy európai jogszabály általában 28 nemzeti jogszabályt helyettesít, és így tulajdonképpen kevesebb bürokráciát jelent, és mindenki számára egy európai többletértéket képez. Itt tehát egyensúlyról van szó, a költségek szabályozásáról, de ugyanígy a jogszabályok nem meghozatala is költségekkel járhat. Ezt is szem előtt kell tartanunk. Ami pedig a jelentés részleteit illeti, egyfelől a hatásértékelés. Szerintem a bizottság itt túl nagy hangsúlyt helyez a versenyképesség erősítésére és a költséghatékonyság elemzésre. Ez fontos, mm, kétségtelenül, de véleményem szerint legalább ennyire fontos az, hogy részletesen elemezzük például a különböző szociális és környezeti vonatkozásokat is. Vannak ugye különböző horizontális jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell. Ugyanígy a hatásértékelés folyamatát is meg kell nézzük, ezt tegnap Timmermans eh, bizottság jelenőkkel megvitattuk. A kérdés az, hogy mikor kerül sor erre, és egy hatásértékelés tulajdonképpen eh, megállja a helyét azután, hogy sor került a jogszabály elfogadására. A hatásértékelést eh, frissíteni kell a folyamat során. A parlament felismerte ezt a problémát, mi is létrehoztunk egy külön részleget a Nibler jelentés után, és a bizottságok kérhetik azt, hogy ilyen hatásértékeléseket hajtsanak végre. Ugyanakkor úgy vélem, hogy nem használjuk ki eléggé az ebben élő lehetőségeket, és talán fontolóra kellene vennünk, hogy megtartsuk ezt így ebben a formában, vagy talán módosítunk itt ezen az eljáráson. A tanácsban igazából a hatásértékelésről nem sokat hallani, ha viszont a bürokráciát csökkenteni szeretnénk, akkor a jobbi jogalkotás azt is jelenti, hogy mindkét jogalkotó be kell, hogy kapcsolódjon ebbe a folyamatba. Elfben a KKV-ket kell előtérbe helyeznünk. Véleményem szerint az egyensúly, a kiegyensúlyozott megközelítés a fontos. Nem a mennyiség, hanem a minőség a mérvadó a jogszabályok alkotása során. A refitnek nem az kell legyen a célja, hogy a KKV-k számára kivételeket léptetünk életbe, hanem olyan javaslatokat kell előterjesztenünk, amelyek által a közigazgatási terheket egyszerűsíthetjük és csökkenthetjük. Tehát a közigazgatási aspektusokra kell a figyelmet fordítanunk. Ugyanakkor az Európai Unióban a legtöbb munkavállalót a KKV-k foglalkoztatják, éppen ezért, hogyha a standardokról beszélünk, például az egészségügy, a biztonság, a, köz, a környezetvédelem, vagy egyéb kérdések terén a fogyasztóvédelemnél, akkor ezek egyformán kell, hogy vonatkozzanak mindenkire, független attól, hogy egy KKV-ről vagy egy nagyvállalatról van szó. És ebben az összefüggésben fontosnak tartom, hogy mindazon cél, amelyet a szerződésekben megszentesítünk, ezeket egyenértékűként kezeljük. Egy másik probléma az ex post értékelés. Véleményem szerint itt a felülvizsgálat időpontja nem a megfelelő. Egy jogszabálynak általában túl kevés ideje van ahhoz, hogy megállja a helyét a gyakorlatban, és rövid időn belül a felülvizsgálatra már sor kerül. Az utólagos értékelést akkor kellene elkezdeni, akkor lenne ez észszerű, hogyha némi idő eltelt már a nemzeti jogba való átültetés után. Egy további kérdés a bizottság közleményében az érdekelt felekkel való konzultáció. Számomra ez létfontosságú, mert itt a megerősített együttműködésről van szó, a szociális partnerekkel, az érdekelt felekkel, a civil társadalom képviselőivel, még mielőtt egy jogszabály elfogadására sor kerülne. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy jobban szemügyre kell vennünk ezt a folyamatot is, mi történik egy konzultációt követően, a konzultáció eredménye mennyiben épül be egy bizottsági javaslatba. Kellő mértékben figyelembe veszi -e ezeket a bizottság, a kérdőíveket hogyan dolgozzák ki. Menem kollega az EGSB részéről tájékoztat majd bennünket, és nagyon érdekes állásfoglalást terjesztett elő ezzel kapcsolatban. Negyedik pont pedig a közigazgatási terhekre vonatkozik. A bizottság említi, hogy a közigazgatási terhek körülbelül egy harmada gyakorlatilag a tagállamokból származik, és nem a mi jogalkotási munkánk eredménye. Itt eh, ugye a gold plating problémájáról van szó. Timmermans úr tegnap ezt említette. Ez azt jelenti, hogy eh, a tanácshoz és a tagállamokhoz is fordulnunk kellene, és velük is keresnünk kellene a szorosabb párbeszédet. A nemzeti parlamentekkel is eh, párbeszédet kellene folytatnunk. Érdekelne az, hogy a kollégák hogyan vélekednek erről, milyen tapasztalatokat szereztek a tagállamokban, milyen kérdéseket lehetne jobban megvilágítani. És egy további pont a politikai folytonosság hiánya. Ezt a fogalmat a 2005-ös munkaprogramban használta tudomásom szerint először a bizottság. Az európai jogszabályban a folytonosság hiányának elve nem létezik, a parlament és a bizottság egy intézményi megállapodást kötött 2010-ben, és annak 39-es cikke arról rendelkezik, hogy az Európai Bizottság még mielőtt visszavonna javaslatokat, amelyeknél az Európai Parlament már túl van az első olvasaton, időben tájékoztatnia kell erről a parlamentet. De itt az első olvasatról van szó. Ugyanakkor egy másik megállapodás ugye arról rendelkezik, hogy a bizottság mandátumának elején meg kell vizsgálnia a függőben levő kérdéseket, politikailag ezeket meg kell, hogy erősítse, vagy visszavonhatja őket, és a megállapodás értelmében ilyenkor kellőképpen figyelembe kell, hogy vegye az Európai Parlament érdekeit. Itt persze felvetődik az a kérdés, hogy az Európai Parlament érdekét hogyan lehetne jobban figyelembe venni, és nem késztények elé állítani, amikor a bizottság arról dönt, hogy jogalkotási kezdeményezéseket visszavon. A jelentésemben erről is érdemes volna beszélnünk. És az utolsó tartalmi észrevétel a jelentés kapcsán, tegnap erről is szó esett, a parlament hosszú ideje kéri, hogy egy új intézményközi megállapodás szülessen a jobb jogalkotásról. Ön elnök úr tegnap rákérdezett a menetrendre, amely számunkra még nem ismert, de azt hiszem a parlament egésze örömmel fogadja, hogy a, hogy a bizottság elkötelezte magát emellett. A jelenlegi intézményközi megállapodás 2003-ban született, ezért arra kellene törekednünk, hogy mind a három intézmény minél hamarabb megállapodhasson, természetesen úgy, hogy figyelembe vesszük azt, hogy melyik intézménynek mi a konkrét szerepe. Örömmel olvastam, hogy az, orosz, az olasz elnökség Friends of Presidency dokumentumában azt írják, hogy a tanács is egy megállapodás irányába mozdulna el. Remélhetőleg a frakciók is képesek lesznek majd bekapcsolódni és előkészülni, felkészülni erre a folyamatra. Lezárom, elnök úr. A fő cél szerintem a kiegyensúlyozottság. Nem hiszem, hogy a refittel vagy a bürokrácia korlátozásával öm, fel kellene borítanunk ezt az egyensúlyt, nem szabad pusztán a költségekre helyeznünk a hangsúlyt. A refit nem szabad, hogy a deregulációt ösztönözze a polgárok vagy a fogyasztóvédelem kárára. És még ami a menetrendet illeti, lezárásképpen jónak tartanám, hogyha ezt a jelentést minél hamarabb a plenárisra terjeszthetnénk. Elmondtam, hogy a bizottság közleménye 2014. júniusában készült, úgyhogy óriási csúszásban vagyunk. Éppen ezért azt javasolnám, hogy együtt próbáljuk meg áprilisban már a plenáris ülésre terjeszteni ezt az anyagot, ami azt jelenti, hogy a jelentés tervezetet február 23-án, 24-én kellene megvitatnunk. Itt a szakbizottságban a módosítók benyújtásának határideje aztán ugye március 4-e lenne, és a bizottsági szavazást március 24-e lehetne megtartanunk. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Uh, may I ask for a short contribution? Köszönöm szépen. Danny Maynonnak Európai Gazdasági Szociális Bizottság alelnökének adom meg egy rövid hozzászólásra szót. Merci, euh, Monsieur le, le Président, de me donner la parole et donc de donner la parole. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy az Európai Gazdasági Szociális Bizottságnak is megadják a szót. Nem tudom kimerítőleg eh, elmondani véleményünket, de egy véleményt készítettünk e jogszabálytervezettel kapcsolatban. Összességében a REFIT program általános céljairól beszélhetek, a REFIT alkalmazásáról beszélek, és a hatástanulmányról, illetve a konzultáció folyamatáról. Mielőtt azonban ezt megtenném, egy valami nagyon fontosat ki szeretnék emelni. Nagy konszenzus áll fenn az intézményünkben a tekint a tekintetben, hogy szükség van erre a jogszabályra. 136-an támogatták elenyésző szám szerint kettő tartózkodás és két nem szavazat mellett ezt a véleményt. Tehát erre a véleményre mindenképpen szükség, erre a jogszabályra mindenképpen szükség van. Szóljuk most a program általános céljairól. Valóban a nehézkes bürokratik, bürokrácia egyszerűsítése és a bürokratikus terhek csökkentése mellett vagyunk, hiszen ezzel lehet növelni az európai gazdaság versenyképességét. Úgy gondolnánk, hogy a célok és a rendeletek által megfogalmazott a rendeletek és a jogszabályok által megfogalmazott célokat könnyű elérni, de ez csak akkor lehetséges, hogyha nem bonyolítjuk túl a szabályozókat. Természetesen megfelelő az alkalmazás szempontjából és a szakpolitikák értel, értékelése szempontjából nagyon fontos információkra kell alapozni a jogszabályokat. Az EGSB-ben, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban nem értünk egyet azzal, hogy változtatás nélkül alkalmazzuk a RIFIT eh, szabályait a kis és középvállalatokra. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy, a RIF, hogy ez a jogszabály lehet, hogy kis eh, cégekre is vonatkozik majd. Nem szabad persze veszélybe hozni a jogszabály tervezetét eh, és a célokat, és mind a állampolgárok, mind a cégek számára kiszámítható jogi környezetet kell biztosítani. Olyan környezetet, amely ugyanakkor világos célokat határ, határoz meg, és a fogyasztókat is védi, ám a környezet védelmét tiszteli, és az azonos elvek és azonos jogok elvét tiszteli. Nagyon fontos, tehát hogy a jogszabály folyamatosan fejlődhessen, a tapasztalatokat ra építhessünk, és figyelembe vegyük az egész piac szociális dimenzióját is. Gondolok itt például az európai szociális párbeszédre és a különböző speciális iparágokra. Nagyon fontos, hogy közös célokat szolgáljunk, és a szerződéses felek között a félreértéseket meg kell szüntetni. Ezt azonban csak úgy érhetjük el, hogyha minden konkrét szerződéses félre kiterjed a szabályozó. Ami pedig a konkrét folyamatot illeti, felmerül a kérdés, hogy egy magasrangú munkacsoportot érdemese létrehozni. Az EGSB is elgondolkozott ezen. Úgy gondoljuk, mi az EGSB-ben, hogy a bizottságnál, az Európai Bizottságnál összegyűlt a szükséges szakértelem, de hasznos lehet egy magas szintű munkacsoport felállítása, hogyha ez egy további hozzáadott értékkel járna. Gyorsítok, elnök úr, gyorsítok. Tehát a hatástanulmányról. Hiányosságokat mutat a hatástanulmány, az elemzések nem terjednek ki mindenre, Egyebiránt mi ezt össze is foglaltuk, a hatástanulmányok hiányosságaira rámutattunk. Mutattunk. Arra kérjük ezen felül a bizottságot, hogy átláthatóban dolgozzon, és megadja azokat az okokat, elmagyarázzam, hogy az egyes szabályozó passzusokhoz miért rendel előzetes vagy utólagos hatástanulmányt. Fontos tehát, hogy a hatástanulmányok rendszere érthető és átlátható legyen, ezen felül úgy gondoljuk, hogy egy kiegyensúlyozott elemzésre van szükségünk, amelyben a szociális, a gazdasági és a környezeti szempontokra is figyelemmel vagyunk, mert az a benyomásunk, hogy idáig leginkább csupán a gazdasági szempontokat vetették ladba. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a hatástanulmányok során megfogalmazott aggályokra is figyelemmel legyenek. A jelentéstevő asszony beszélt még a EGSB véleményéről is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az EGSB által megfogalmazott véleményt figyelembe vegyék, és a folyamatot jól struktúrálják. A korai konzultáció az érintett felek, a szociális partnerekkel, nagyon fontos, amiképpen az is fontos, hogy a konzultatív, a már meglévő konzultatív és reprezentatív, azaz képviseleti szervek véleményét is meghallgassák. Természetesen mi az EGSB-n belül örömmel állunk a jogalkotók rendelkezésére, és a közjót szolgálandó mindenfajta szakértelmüket megosztjuk önökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nébler asszony herr präsident! Ähm, ich würde auch gerne zwei drei anmerkungen machen. köszönöm szépen elnök úr egy két észrevételt szeretnék tenni. egyrészt a refit tel kapcsolatos bizottsági közleményt üdvözlöm és látom hogy a bizottság a jobb jogalkotás és a bürokrácia csökkentés területén az elmúlt években jelentős munkát végzett ezt el is ismerem. Örülök annak, hogy a 2014-es közleményében a bizottság javaslatot tett arra, hogy egyes javaslatokat visszavonjon, bizonyos kezdeményezéseket a 2014-es munkatervében, tehát 17 ilyen jogi aktust említett meg, és a nemrégiben bemutatott bizottsági jó munkaprogramban ezt a listát kibővítették, és további 80 jogszabálytervezetet vontak vissza, vagy javasolnak módosításra. Bízom a bizottságban, bízom abban, hogy az általuk tett politikai ígéreteknek jelesül, hogy csökkentük a bürokráciát, hogy a jobb jogalkotás mellett elkötelezik magukat. Bízom tehát abban, hogy ezeknek a céloknak megfelelnek, és ezért támogatom a bizottságot. Másodszorban. Még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, amit az előadónk nagyon pontosan fogalmazott meg. Mi az Európai Parlamentben vagyunk a trendsetterek? mi irányt mutatunk a jobb jogalkotás tekintetében. Az évek óta itt a tisztelt házban is figyelemmel vagyunk arra, hogy hogyan optimalizálhatjuk a magunk munkáját, és nagy tisztelettel adózom a saját parlamenti igazgatásunknak, egy speciális főigazgatóságot hoztak létre itt a tisztelt házban, mely a jobb jogalkotással foglalkozik. Azt hiszem, hogy iránymutató a mi tevékenységünk. De a bizottság is jó úton halad, hogyha nézem a bizottsági munkatervet. És kedves Kaufmann asszony, igaza van. az Európai, taná, az Európai Unió tanácsa és az Európai Tanács maradt le a jobb jogalkotás ban való versenyben. Szükség van ezért arra, hogy biztassuk a tanácsot eh, arra, hogy e lépéseket tegyen. Úgy tűnik nekünk gyakran, hogy nem az európai szinten, hanem a tagállami szinten növekszik a bürokrácia, ráadásul a tagállamok eh, nem eh, érvényesítik az európai jogszabályokat, nem alkalmazzák, vagy pedig a híres hírhet gold plating látják el füsttel vonják be a ráj számukra kellemetlen jogszabályokat. Néhány észrevétel még. Nem akarom az összes javaslatot egyenként kommentálni, erre még lesz lehetőségünk, csupán azt szeretném kiemelni. És egyébként Timmermans úrral való tegnapi vitánk során is beszéltünk arról, tehát azt szeretném kiemelni, hogy a KKV-k számára előnyös helyzetet akarunk biztosítani. Minden jogalkotói javaslatot egy KKV vizsgálatnak kell alávetni. Meg kell vizsgálni tehát, hogy a kis és középvállalatok számára hasznos-e, előnyöse ez a jogszabály, vagy sem. Timmermans bizottsági alelnök tegnap joggal utalt arra, hogy az európai gazdaság gerincét a középvállalatok adják. És ezek bizony azt mondják már hosszú ideje, hogy tőletek Brüsszelből csak szigorítások várhatóak, és nem segítitek a munkánkat. Fontosnak tartom tehát, hogy egy európai normakontroll tanácsot állítsunk föl, amely megvizsgálja az európai jogszabályokat, jogszabálytervezeteket eh, hasznosságok tekintetében. Fel kell szólítanunk ugyanakkor a tagállamokat, hogy a gold plating gyakorlatáról mondjanak le, és a beültetést, az átültetést hibátlanul hajtsák végre. Látom, hogy a elnök eh, fészkelődik az elnöki székben, tehát be is fejezem mondandómat. Csupán annyit szeretnénk mondani, hogy Kaufmann asszony Van itt még egy kérdés, amelyről beszélni szeretnék, a szubszidiaritás. A szubszidiaritás témáját szeretném, hogy jobban kidomorítsa a jelentésében. Köszönöm. Thank you. At this moment... Köszönöm szépen. Más úgy tűnik, hogy nem kéri a szót. Oh, uh, the commission wishes to take the floor. Azaz dehogy is nem, az Európai Bizottság képviselője kéri a szót és meg is kapja azt. Köszönöm szépen, állok úr! Csak nagyon röviden szeretnék egy-két észrevételre reagálni ebben a konstruktív vitában. Nagyon sok területre terjed ki ez az átfogó jogszabály 250 kezdeményezésére, jogsz, jogszabály kezdeményezésére, és természetesen a áfa, a vegyi rendeletek, a REACH, a natúra és az általános élelmiszer jogszabályok mind a kis vállalatokkal való konzultációból születtek meg. Ezen felül nem csak a költségekre figyelünk, hanem a jogszabályok hasznára, előnyére is figyelünk, és komolyan dolgozunk azon is, hogy az értékelés és a hatástanulmány rendszert, valamint a szociális kihatások értékelésének rendszerét tovább javítsuk. Ami pedig a tanács reakcióját illeti, a versenyképességi tanács decemberi következtetései a Better Regulation és a Refit-ről szólnak, tehát voltak éppen hasonló irányban gondolkozunk mi a bizottság, illetve az Európai Unió tanácsa és az Európai Tanács. Egyetértünk azzal is, hogy időre van szükség ahhoz, hogy az értékelést végrehajtsuk, nem kell tehát azonnal módosítgatni a jogszabályokat, ráadásul úgy gondoljuk, hogy érdemes talán az értékelés munkáját a három intézmény között koordinálni. Megerősíthetem azt is, hogy a 2015-ös munkaprogramunk az intézmény közötti tárgyalásokra vonatkozó első kezdeményezést is megfogalmaz, és a tárgyalások témája éppen a jobb jogalkotás lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kaufmann asszony, kéri a szót? Van még bezáró észrevétel? Nincsen, rendben van, köszönjük. Ilyen módon már is tovább léphetünk a napirendünkben. Rozia asszony beleegyezett abba, hogy a 33-as napirendi pontot egy más ülésre halasszuk el. Ilyen módon visszatérhetünk a délelőtti programunkra, mégpedig a 32-es napirendi pontot veszük most napirendre, ez pedig az én jelentésem a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé uniós cselekvési tervez a címem. Először megadnám a bizottság képviselőjének a szót, kérem, hogy ne beszéljen tovább 10 percnél, mutassa be azt az akciótervet, amelyel, amelyre azután az én jelentésem igyekszik a parlament válaszát megfogalmazni. Európai Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a lehető legrövidebbre fogni magamat. Ez az, ezt az akciótervet múlt évben fogadta el a bizottság. Egyéb iránt a tanács következtetései, decemberi tanács következtetései is szólnak erről a kérdésről. Hat szlájdom van, nagyon gyorsan megadom az áttekintést, aztán pedig eh, csupán betekintést adok, utána pedig megválaszolom a kérdéseiket. Az akcióterv célja az, azaz négy célja van az akciótervnek. Próbálok lapozni. Az egyik, az IP enforcement eh, az IP érvényesítését eh, a kereskedelmi szellemi tulajdonjog sértések tekintetében fókuszáltabban alakítsuk ki. Meg kell nézni, hogy az szellemi tulajdonok és a szomszédos jogok tulajdonosai, a művészek, vagy a szélesebb körű lakosságot, mely kérdések izgatják leginkább. Másodszorban javítanunk kell a szabályozói keretet, Létezik az iPred irányelv, egy, ez egy végrehajtói irányelv, azonban a megelőzés területén még nem sokat tennünk. Tehát a második célkitűzésünk éppen az, hogy a probléma létrejöttét megakadályozzuk, a megfelelő óvatosság vagy a due diligence eh, fogalmára gyakran vissza fogok térni előadásomban. Harmadsorban a határokon átnyúló együttműködést szeretnénk megerősíteni a tagállamok között, hiszen a szellemi, és szellemi tulajdonjogok megsértése nagyon gyakran határokon átnyúló módon történik, ezért szükség van arra, hogy a, határok közö, a tagállamok közötti együttműködés is megerősítsük. Végezetül, de nem utolsó sorban, mindezt egy célirányos módon akarjuk végrehajtani, mégpedig úgy, hogy a mérhető célokat vizsgáljuk, és az előrehaladást is mérhetővé tesszük az akcióterv tíz nem jogalkotói intézkedésre tesz javaslatot, három tömbbe rendezve ezeket. Az első tömbbe, vagy az első fő fejezet alá a due diligence, a megfelelő óvatosság elve érvényesül az egész értékesítési láncolatban. Mondok egy példát. Ma délelőtt itt a szakbizottságban a figyelem fel, a bocsánat, a kult szakbizottságban a figyelem fel, ki, felhívásról volt szó. Létezik egy figyelem felhívó akció, amely a megfigyelő helyi munkájára, tehát a szellemi tulajdonjogok érvényesülését vizsgáló megfigyelő helyi munkájára hívja fel a szélesebb felhasználók, de ugyanakkor a cégek és a rendészeti szervek figyelmét is. A második és a harmadik akció vagy tevékenység szintén a due diligence-ről, a szükséges óvatosságról szól. Hiszen a szellemi tulajdonjogokat megsértő termékek eh, gyakran ugyanazon eh, beszállítótól származnak, mint a jogos és a szellemi tulajdonjogokat nem megsértő termékek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő auditot hajtsunk végre, és tudjuk, hogy kitől, milyen nagykereskedőtől szerezzük be a termékeket, és tudjuk azt is, hogy ki rejlik az első szintű beszállító mögött? Milyen albeszállítók szállítanak a legfőbb beszállítónak? Tehát nagyon fontos, hogy az egész vertikumot vagy beszállítási láncot az egyes nagykereskedők és értékesítők átlássák. A harmadik terület a, a follow the money elvvel írható le. Voltak éppen tehát minden közvetítőt nyomon kell követni, gyakran ezek internetes közvetítők, olyan közvetítők ezek, akik befolyásolhatják az üzletet, vagy azáltal, hogy szolgáltatásokat kínálnak az üzleti modellek kialakításához, vagy pedig azáltal, hogy magukat a termékeket promotálják, ide tartoznak a fizetési szolgálatokat kínáló szolgáltatók, a hirdető szolgáltatók, vagy akár a csomagküldők és a logisztikai cégek. Voltak éppen tehát kartákat vagy megállapodásokat érdemes kötni a különböző szereplők között annak érdekében, hogy az egész business environmentet, a céges környezetet javítsuk. Végezetül pedig két akció vagy intézkedés a kis és középvállalatokra vonatkozik. A kis és középvállalatok nagyon gyakran a saját joguk érvényesítésében nagyon nagy problémákba ütköznek, nagyon költséges a jogviták lefolytatása, perek lefolytatása. Éppen ezért olyan rendszereket veszünk figyelembe és gondolkozunk el rajtuk, amelyekkel segítségével az igazságszolgáltatáshoz való KKV-k számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést is könnyítjük, javítjuk. Ezek tehát az intézkedések, amelyek az egyes felek, érintett felek számára ezt számukra találtuk ki. A második tömbben sokkal inkább a közhatóságokat szólítjuk meg, egy szakértői csoportot, csoport felállítására tettünk javaslatot a tagállamoknak. Természetesen a parlamentek megfigyelőként vehetnek itt részt, és a cél az, hogy a szakpolitikákat megvitassák itt, és körülrajzolják, hogy milyen együttműködési lehetőségek rajzolódnak ki, tehát rajzolódják, hogy rajzolódnak az európai szintéren. Ide tartoznak természetesen a szellemi tulajdonjogok megsértésének világos ügyei, de a minisztériumok szintjén is meg kell vizsgálni, hogy az IP enforcement, vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének szakpolitikáját hogyan alakítják ki. Másodszorban a képzésre van szükség a végeken dolgozó munkatársak számára is. Nagyon sok munkát végez egyébként az Enforcement Agency, és támogatjuk a tagállamok erőfeszítéseit, a tagállamok szakértői részt vesznek a képzésekben végül, de nem utolsó sorban pedig a, a szellemi tulajdon megsértésen alapuló termékek vagy szolgáltatások közbeszerzésekbe való bekerülését is meg kell akadályoznunk. Voltak esetek, amikor például a védelmi minisztériumok közbeszerzésébe kerültek be ilyen termékek. A védelmi minisztériumok különösen kitettek, hiszen ők nagyon nagy, lép, nagy komoly, nagy mértékben élnek a közbeszerzés eszközével. Léteznek persze hatályos jogszabályok, szankciók, de a legjobb gyakorlatokról szelesz, való információ átadásának lehetőségét még meg kell teremteni. Azt tehát a célunk, hogy a közbeszerzésben résztvevő döntéshozók tájékozódjanak a más országokban bevett legjobb gyakorlatokról. Végezetül az is fontos, hogy objektív adatokat szerezünk. Jelenleg az egyes ágazatokból eredő adatokra építünk, de nagyon nehéz meghatározni, hogy mely ágazatot mennyire sújtja a szellemi tulajdonjogok figyelmen kívül hagyásának problémája, de ezen felül két éves alapon saját indikátoraink alapján vizsgáljuk meg a szakpolitikák érvényesülését. Célunk tehát az, hogy a szakpolitikákat és az érvényesülésüket folyamatosan nyomon kövessük, és így meghatározunk a prioritásokat a jövő számára, illetve a tagállamokkal való együttműködést is körvonalazunk. Hát ennyit akartam dióhéjban mondani, itt az utolsó szlájdon láthatják az összes tíz fellépést, vagy action-t, Jelzem egyébként, hogy a tanácsot tájékoztattuk, és az EGSB-t, az Európai Gazdasági és Szociális Uniót is tájékoztattuk. Jelzem, megismétlem, hogy ezek nem jogalkotói lépések. Mindez azonban nem jelenti ezt, hogy a bizottság nem akarna, ne akarna jogi jogszabályokat is elfogadni ezen a területen, ám Abéli meggyőződésünkről tesz ez tanúbizonságot, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes újra fókuszálni és irányba állítani a fellépésünket. Másodszorban pedig úgy gondoljuk, hogy ha végrehajtjuk ezeket az intézkedéseket, akkor jobban látjuk majd, hogy a jogszabályok, jogszabály keretet hogyan kell átalakítani, milyen új jogszabályokra lehetne szükség, ezért külön örömteli, hogy a tanács és az EGSB is támogatja ebbéli erőfeszítéseinket. Köszönöm. Um, I would like to thank uh, Mr. Uh, Bergevin. Uh, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a uh, bevezetőjét. az Európai Bizottság közleményének bemutatásáért. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek is, hogy ennyire türelmesek voltak, és velünk maradtak. Folyamatosan változik a napi rendi jelentéstevőként. Anyanyelvemen szeretnék hozzászólni, kérem ezt vegyék figyelembe. Um, E, předložené sdělení, e, které nám právě komentuje. Kedves kollégák, az Európai Bizottság a közleménye, amelyet pont éppen most e, kommentált a bizottság képviselője olyan pillanatban érkezik elénk, amikor más szellemi tulajdoni kérdések is napirenden vannak. Ez a konkrét kérdés az a szellemi tulajdoni jogok érvényesítésére vonatkozik, nem pedig ezek meghatározására, definíciójára. Azért azt mondanám, hogy szinte mindenki egyetért azzal, hogy a, nemze, hogy a szellemi tulajdonok jogok hozzájárulnak a, az innovációhoz, ez pedig az Európai Unió gazdaságának növekedésének egy, egy alapköve. Ezért mindenképpen figyelmünket érdemli meg ez a téma. A Gáló asszony jelentését 2010-ben fogadtuk el, azóta számos kezdeményezés született, amelyeknek célja a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének erősítése. Most öt évvel később értékeljük a az eddig megtett lépések eredményességét, és igyekszünk új lehetőséget, lehetőségeket találni a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének lehetőségéről. Mielőtt kitérnék az egyéni intézkedésekre, amelyeket az Európai Bizottság javasol a közleményében, engedjék meg, hogy röviden kitérjek a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének, illetve bármilyen jog érvényesítésének történetére. Véleményem szerint, hogyha az az ambíciónk, hogy az jogérvényesítés hatékony modelljét hozzuk létre és tartsuk fent, először is meg kell néznünk, hogy milyen, milyen, mely okból nem voltunk eddig sikeresek az eddigi modelljeinkkel. Azt gondolom, hogy bármilyen jog sikeres alkalmazása és érvényesítése attól függ, hogy mennyire fogadják el azok, akikre vonatkozik. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az állampolgárok nagy csoportja miért nem látja a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének fontosságát. Tudom, hogy nem csak szellemi, nem csak a digitális környezetben meglévő szellemi tulajdonjogokról beszélünk, hanem a többi területre is koncentrálnunk kell. De ezzel egy időben azt gondolom, hogy még arról beszélünk, hogy hogyan érvényesítjük ezeket a jogokat, az internet környezete a legújabb és a legaktuálisabb. Ezért szeretném felhívni a figyelmét a ifjúsági fiatal generációnak a szellemi tulajdonjogok fontosságára. Mindeközben meg kell próbálnunk megérteni, hogy mi változott a szellemi tulajdonjog percepciójában a digitális környezet megjelenése óta, és hogyan tudunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Teljes mértékben támogatom a follow the money elvet. Azokat kell szankcionálni, akik akik megszegik a szellemi tulajdonjogok betartásának követelményét saját profitjuk érdekében. A, meg kell vizsgálni az online termékek legális letöltésének vagy megszerzésének módját. A támogatók, a kkv támogatása nagyon fontos lenne ebben az összefüggésben. Mindemellett koncentrálnunk kell a mechanizmusok administratív egyszerűségére, is ne hozzanak létre ezek újabb terheket. Én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott jelentést készíthetünk, amely tükrözi a jelenlegi lehetőségeket, amelyek kezünkben vannak a szellemi tulajdonjog érvényesítésére. Most akkor visszatérnék angolra, és újra elnök vagyok képviselőtársaimat kérem, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Mr. Anderson. Anderson úr. Ja, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát tudom, hogy már késő van, úgyhogy engedjék meg, hogy én is anyanyelvemen beszéljek. Elnök úr, én is nagyra értékelem a jelentés és a javaslat lényegi elemeit, de azért van néhány javaslatom. Először is, amikor az arányosságról beszél, én ezt nagyra értékelem. Az a tény, hogy ne hozzunk létre olyan feltételeket, amelyek visszaéléshez vezethetnek, illetve az immateriális javak megsértéséhez. Én ezt a kérdést nagyon nagy figyelemmel követtem, és nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő egyensúly létezzen. Különböző elemei vannak a rendszernek, például a szabadalom és egyéb kérdések, ezek egymás mellett élnek. Az Egyesült Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban például nagy problémák merülnek fel a szabadalmi rendszerrel kapcsolatban, úgyhogy ne hozzunk létre olyan rendszert, amely visszaéléshez vezethet. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, ez számomra elengedhetetlen és nagyon fontos. De a fogyasztóvédelem nem ugyanaz, mint a szellemi tulajdonjog védelme. Ezért legyünk óvatosak, ne keverjük össze a kettőt, a kettő nem egy és ugyanaz. Azt hiszem, hogy a javaslatnak ezt a részét javítani lehet. Aztán a KKV-król beszél, a kis vállalkozásokról. Ez nagyon fontos, hogy ez szerepel a javaslatban, és azt gondolom emellett, hogy előny az, ha megpróbálja azt a perspektívát középpontba helyezni, amelyről már beszélt, Ön mondta, hogy vannak problémák a szellemi tulajdon jogok érvényesítésével kapcsolatban. A szellemi tulajdon jogokat egyre inkább kiterjesztik. De hol vannak a határok? Mi a trademark határa? Mi a, a szabadalom határa? A trademark irányelvvel kapcsolatban nagyon sokat vitáztunk, itt nagyon sokáig tartott ennek az e, elfogadása, mert pontosan ennek a korlátairól beszéltünk. Beszéljünk erről, mi az, ami szabadalmaztatható, és mi az, ami nem szabadalmaztatható. Mi az, ami védi egyel, és mi az, ami nem. Köszönöm szépen, elnök. Thank you. Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés? Szeretne még valaki szót kérni? surprisingly, I don't see any. Úgy látom, hogy nincs további hozzászólás. Köszönöm szépen, akkor jelentéstevőként szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak és a képviselő kollégámnak, és most rátérünk a 26-os napi rendi pontra. Most pedig megadom a szót Duha úrnak. Euh, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha senki nem szólt hozzá, az lehet, hogy azért is van, mert mindenki elfáradt már egy kicsit, úgyhogy megpróbálom nem túl hosszúra húzni a vitát, de most egy olyan kérdésről van szó, amelyről első eszmécsere folyik, és ez a téma nagyon-nagyon komoly kérdés, mert egy olyan témához fordulunk vissza, amely az ártatlanság vélelme. Az, el, az előző törvényzési ciklus fog, foglalkozott ezzel az Európai Bizottság is, és egy egyhangúsággal elfogadott véleményt véleményt fogadtak el. Nos, és mivel egyhangosággal fogadták el, abból indulok ki, hogy ez jó volt, úgyhogy ezért nem szeretnék mindent előről kezdeni, és sutba dobni az eddigi munkát, a jó munkát. Ami az áltatlanság vélemét illeti, ez egy a Libe Bizottság által kezelt jelentés, mi véleményt készülünk, készítünk erről. A mi véleményünk az irányelvet támogatja, amely erősíti az elfátalanság vélelmének jogát, és megpróbálja egységesíteni ezt, hogy lehetővé tegyük, hogy a gyanúsítottakat ne tekintsék elítéltnek, vagy bűnösnek, bűnösnek, mielőtt meg nem születik a jogerős, jogerős elítél, elítélés tehát a jogerős ítélet, amely ellen fellebezni már nem lehet. Ez a különböző jogrendekben különbözhet, de mindenki egyetért abban, hogy ez egy, a jogerős ítélet az az ítélet, amely ellen nincs már fellebbezés. Ami a hatályt illeti, az irányelv hatáját illeti, az ártatlanság vélelméről van itt szó, és ennek a megvalósulásáról. Az előző jogi szakbizottság csak erősíteni szerette volna a hatályt, az irányelv hatáját, és hát idézőjelben mondom, arra koncentrált, hogy ne fordítsa meg a, a bizonyítási terhet, a bizonyítási teher a válthatóságon van, ugye, aztán az önvádra kötelezés tilalma, az együttműködés megtagadásának lehetősége, illetve arról volt még itt szó, hogy igyekeztek az korlátozni annak a lehetőségét, hogy egy személy távollétében ítéljenek el. Nagyon fontos ugyanis a védelem. Van itt néhány pont, amelyet lehet, hogy nem vettek figyelembe, és amelyeket pontosítani kell. Most nem arról van szó, hogy visszatérjünk arra, amit már elfogtak, még elfogadtak az előző törvényzési ciklusban, bár új bizottság vagyunk, és új mandátumunk van, de akkor is nagyon jó munkát végeztek az előző kollégák, úgyhogy nem kell ezt újra kezdeni. Az az első ülésünk során az árnyék jelentéstevőkkel megállapodtunk a következőkben. Van itt egy fontos kérdés, ami lehet, hogy nagyon inkább a franciákat érinti, de van azért más országokat is, ahol az exekutív hatalom nagyon fontos, mégpedig a közhatóságok definíciója. Arról van szó, hogy a közhatóságok nem nevezhetik bűnösnek a gyanúsítottakat, addig, amíg nincs jogerős ítélet. Nos, ez ugye vannak mm, igazságszolgáltatási hatóságok, közigazgatási hatóságok, ezekkel kapcsolatban nincsen, nincs kételj, de ez a fogalom, hogy közhatóság, ezt kellene pontosabban meghatározni. Ezt azért mondom, mert Franciaországban gyakran felmerül a kérdés, miniszterek részéről, akik néha egy kicsit túl messze mennek a nyilatkozataikban a fogvatartottakkal vagy letartóztatottakkal kapcsolatban. Aztán a hatóság nyilatkozatáról beszél az irányelv, holott szerinte? nyilatkozatról és aktusról kellene itt beszélni. Tehát lehetne itt nyilatkozatról beszélni, akkor, hogyha a sajtónak adunk át bizonyos témákat, információkat, Kavada úr kiválóan ismeri a témát. Egyes esetekben az információk nem a hatóságok általi nyilatkozatokból származnak, hanem az ő általuk tett aktusokból. Tehát ez egy szélesebb megfogalmazás. Aztán van még itt egy apróság, amelyről beszéltünk ma délelőtt, a kis értékű követelésekről felvetettük a kérdést, legyen ez 2000 euró, vagy 10 euró, vagy hogy legyen. Nos, itt felmerül az a kérdés, amely itt is minket foglalkoztat, a kis szabálytalanságok esete, Itt nem egyszerű tudni, hogy a kis szabálytalanságok mire konkrétan mit jelentenek, mit fed le ez a fogalom. Franciaországban e, a kis szabálytalanságok azok a szabálytalanságok, amelyek nem járnak, nem szankcionálhatók szabadságvesztéssel, csak pénzbüntetéssel. És egy utolsó kérdés, amelyet szeretnék felvetni ma, a, az egyenlőség, nagyon nehéz megtalálni az egyenlőséget, mi az ártatlanság vélelme és mi a sajtószabadság közötti optimális egyensúly. Ez a kérdés minden demokráciában fölmerül, mindenféle mm, tökéletes megoldás nélkül. Ezt a kérdést ugye a tisztelet áltatlanság véleme és a sajtószabadság szabadság mind a két érték általános érték egy demokráciában, úgyhogy erről nyilván lesz majd vita az árnyék jelentéstévek között. Aztán az, a tanács december 4-én fogadta el álláspontját, és ők is a mi irányunkat támogatják. Minden kérdésben esetleg a bizonyítási terv megfordításával kapcsolatban nem, de igyekeztem a lehető legrészletekben menőbben, de a legrövidebben fogalmazni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Marinho Pinto, képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan téma, amely különösen fontos azon, azon kollégák számára, akik jogi képzettséggel rendelkeznek, és humanista kultúrával. Ugyanis az ártatlanság vélelme jelenleg különböző tagállamok eljárásaiban az Európai Unióban olyas valami, ami azt hiszem, hogy nagy aktualitással bír. Vannak bizonyos fundamentalista elemek, amelyek felszínre törtek számos tagállamban. Bizonyos országokban a történelem az emberiség történetének legrosszabb, legsötétebb korszakaira emlékeztetnek, amikor a törvény azt mondja, hogy az ember ártatlannak minősül bármilyen gyanúsított egészen addig, amíg meg nem születik egy őt elítélő döntés, tehát amikor már semmilyen lehetőség nem nyílik arra, hogy jogorvoslatot szerezzen, a bírák, az ügyészek, a az ügyvédek kezében van a, a kérdés. De a létfontosságú a központi kérdés nem ez. Itt vagyunk egy ilyen elvel, de indirekt módon megsértjük ezt az elvet, mert különböző olyan feltételek születnek, amelyek esetében a közvélemény, a média is egyfajta ítéletet mond ki. Különböző szintereken az igazságszolgáltatás mellett ítélet születik és ez számos tagállamban, ezt számos tagállamban felhasználják olyan bírák is, akik nem tartják tiszteletben ezt az alapelvet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban szülessen végre egy irányelv, és különböző elképzelések törjenek felszínre, és így, hogy végre érvényet szerezzünk az ártatlanság vélemének. Azon bírák által, akik kezében van a felmentő vagy az elítélő határozat meghozatalának a joga. Ez a kérdés egyébként egy másik kérdés is szorosan összefügg ezzel. A kérdésről szóló vita mindig ugye elméleti síkon fog zajlani. kollégám ezzel kapcsolatban már felvetette a sajtószabadság elvét. Az ártatlanság vélelmét nem kényszerítik az újságírókra. Egy jó újságíró nem állapít meg semmilyen vélelmet sem arról, hogy ártatlan vagy elítélendő a személy, hanem a tényeket tartja tiszteletben, és az igazságról ír. Viszont hiszen olyan emberről, olyan szeméről van szó, aki nincs a tények ismeretében nem tudja megállapítani, hogy ezen tények helytállóak-e vagy sem. Ezt az alapelvet az igazságügyi hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk, de ugyanezt a szigort, ugyanezt a fegyelmet kell elválni a sajtó képviselőitől is, hiszen ez a szakma egyik alapvető elve. Ugyanakkor ezt a tényt gyakran nem tapasztaljuk, például a rendőr vagy a bíra nem veszi ezt figyelembe, megerősítést kell szerezni a tényeknek, még mielőtt valakit elítélnének emiatt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lenne szabad a sajtószabadság elvét és az újságírói fegyelmet elkülönítenünk, ettől a kérdéstől, főleg amikor a büntető jogban az ártatlanság véleméről beszélünk. Ugyanis, tisztelt kollégák, az ártatlanság vélelme talán az az elv, amely leginkább bebizonyítja, hogy mennyire civilizált egy adott ország büntető joga. Ez az, ami leginkább tanúskodik arról. Ez ugyanis az, ami leginkább elkülöníti a felvilágosult büntető jogot a történelem sötét korszakaitól. Az igazságszolgáltatást, ha tiszteletben tartjuk, akkor tiszteletben kell tartani ezt az alapelvet is, illetve azt, ami emögött meghúzódik, az ember méltóságának elvét. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák. Tényleg szorít minket az idő, úgyhogy ezt vegyék figyelembe. Ferrara asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek, a Juriban és a Libében ez egy kérdés, amely engem különösen izgat, mint jogászt, mint jogi szakértőt. És úgy gondolom, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, amely minnyájunkat érint. Egyetértek Durán kollégával a tekintetben, az észrevételével egyetértek, főleg a tekintetben, amit a kiinduló pontról, gondolkodásának kiinduló pontjáról mondott, illetve az idáig hatályos jogszabályok áttekintésének szükségességéről. Az a célunk, hogy a módosítókkal, a már benyújtott módosítókkal értékesebbé, pontosabbá tegyük a jogszabályt, illetve a, a iránya a beszámolót. Végezetül az legutolsó hatályos ítélet tekintetében, és itt is egyetértek Durán kollégával, olyan ítélet kell, hogy legyen, amely ellen már nincsen jogorvoslati lehetőség, tehát a legfelsőbb eljárási szinten meghozott ítéletként kell ezt definiálni. Ami a négyes cikket illeti, úgy gondolom, hogy itt a hivatalos döntések definiálandóak, és nagyon fontos az is, hogy a terhelt rendelkezzen az ártatlanság vélelmével, az ártatlanság vélelmének elvét mindig érvényesítsük. Természetesen, amikor valamilyen nyilvános bejelentést étetik, akkor, nagyon, akkor figyelembe kell vennie személyt érintő jogokat, és az ártatlanság vélemének kötelmét. Nem, nem megengedhető, hogy olyan nyilatkozatokat tegyenek a hivatalosan eljáró személyek, amelyel akár befolyásolhatják a közvéleményt. És nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt is, hogy mindig teljes joggal rendelkezzen a terhelt az elbüntető eljárás során. Mindig értékelni kell a tényeket, és ez alapján kell meghatározni és definiálni az ártatlanság vélelmét. Ezt nagyon fontos, hogy tisztázzuk a szövegben, és meghatározzuk, hogy a hivatalos döntés tényállása hogyan értelmezendő. A ötös bekezdés tekintetében nagyon fontosnak tartom a, itt főleg a júri tagjaként, az alkalmazott defin, definíciókat. Meg kell akadályozni, hogy más-más módon értelmezhessék a hatályos jogszabályt az egyes jogalkalmazók. Itt az ártatlanság véleményének jogának megerősítéséről van szó. Nos, amikor a bűnösség tényét vizsgálja meg a bíró, akkor természetesen a, ennek büntető vetületével kell foglalkoznia, ugyanakkor <clears throat> a bűnösség tényállását a egyéb vizsgálat fényében kell megállapítani. Egyetértek a tény tekintetében is, hogy arról is, amit a kis jelentőségű bűncselekményekről mondunk a szövegben. A nyolcas cikk harmadik bekezdése foglalkozik erről. De ez egy nagyon kérd, kényes kérdés. Vagy pontosabban kell, világosabban kell megfogalmazni, hogy mit jelentenek a bagatell cselekmények, vagy ki kell hagyni ezt a kijelentést a szövegből, hiszen itt nem eljárás jogi, nem a büntető eljárás jog kérdései vetülnek fel, hanem nagyon is a materiális, az anyagi jog kérdései merülnek fel. Hiszen vagy egyszerűsített eljárásról beszélünk, vagy pedig egy büntető eljárásról beszélünk, amelynek vagy a, a <clears throat> büntetlené nyilvánítás, vagy pedig a büntetés kiszabása vet véget de mind a két eljárásban az ártatlanság vélelmével rendelkeznie kell a terheltnek vagy a vádlottnak. Igaz ez az egyszerűsített eljárásokra is, az úgynevezett bagatel cselekmények esetében. Még mindig a nyolcadik cikknél vagyok. Itt a, a módosításokról van szó, azon módosítási igényekről, amelyet a terhelt benyújthat, az eljárás során. Nos, esetleg a távollétében is a jogi képviselője benyújthatja ezeket a kérvényeket. Nagyon fontos, hogy itt a terhelt értesítéséről szóló minden egyetes részkérdést pontosan szabályozunk a jogszabályban, hiszen ezek az egyes tagállamok büntető eljárás jogában jelentősen különböznek, tehát a terhelt vagy a vádlott távolítében meghozandó eljárási cselekmények definíciájáról van szó. 2013-ban elfogadtunk már ezzel kapcsolatban egy jogszabályt, amely a büntető eljárás soráni ügyvédi jelenlét kötelmét határozza meg. A B bekezdés, itt még mindig a nyolcadik cikkben vagyok, szerintem félrevezető, hiszen különbséget tesz az a büntetőeljárás és a végső döntés között, már pedig azt gondolom, hogy ezt pontosabban kell meghatározni, elvi kérdésről van szó, és itt voltak éppen nem a végleges ítélet kimondásának pillanatáról beszélünk. Ezért érdemes volna szerintem ezt a második bekezdés B pontjában lév megfogalmazott tényállást jobban átfogalmazni. A többi ö, tekintetében egyetértek Durán kollégával valóban és mindenképpen frakcióm támogatni tudja az ő tervezetét. Thank you, Mr. Zvief. Köszönöm szépen, Zvievka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Már nincs túl sok időnk. Persze, nagyon sokáig is beszélhetnék erről a kérdésről kollégámhoz hasonlóan én is megtehetném, hogy példák sorát sorakoztatom fel, arra vonatkozóan, hogy hol hunjuk be a szemünket. Azonban egyetértek, először is köszönetet szeretnék mondani Durán úrnak a jelentéséért, Marinho Pintónak és Ferrer asszonynak a hozzászólásáért. Én Komodini asszonynak adnám tovább a szót, mert nyilván neki sok mondani valója van. Köszönöm szépen, igen, Komodini asszony a szó. Csak néhány pontra térnék ki, mert valóban nincs sok időnk, de Durán úrnak majd még átadom a megjegyzéseimet. Igaz, a Júri Szakbizottság már készített véleményt a témával kapcsolatban, amelyről már szavaztunk, az irányelv javaslat az Európai Bizottság tollából bizonyos kérdések tisztázását tette szükségesé, és a júr, előző júri bizottság ezt meg is tette, és jelen szinten is megtehetjük azt, hogy csak tisztázzuk azokat a kérdéseket, amelyek tisztázásra szorulnak. A legfontosabb, legnehezebb kérdés az ártatlanság vélelmének a korlátozása, a bizonyítási teher megfordításával. Azt hiszem, hogy jó az, hogy ezt javasoltuk, hogy az 5.1-es cikket töröljük, és én egyetértek ezzel. A legutolsó árnyék ülésünkön, árnyék jelentéstevői ülésünkön, és az merült föl, hogy a négyes cikket jobban kellene meghatározni, különös tekintettel a közhivatalt betöltők korlátozására, amikor is a közszolgáltat betöltők esetleg olyan magatartást tanúsítanak, amely az ártatlanság vélemét megsérti. Azt gondolom, hogy egy közhivatalt betöltő személy elég elég alkalommal rendelkezett arra, hogy megértse, hogy ez a javaslat, amit Durán úr is benyújtott, főleg a politikai hatóságokra vonatkozóan bizonyos problémákat vethet fel az, látom, hogy akár közigazgatási vagy bírósági hivatalt, illetve végrehajtást, illetve képviselőket is lefedhet ez a közhivatal, de ami, hogyha azt írjuk, hogy politikai hivatal, ez még messzebb mehet, például a parlament megválasztott képviselője, vagy politikai pártok jelöltjei is ide tartozhatnak. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ilyen messze kell mennünk Jobb lenne, hogyha csak abban hagynánk ezt, annyiban hagynánk ezt, hogy közhivatal viselőjének nyilatkozataira vonatkozik ez. Továbbra is vannak kétségeim a 11-es cikkel kapcsolatban, adatgyűjtés. Ez azt mondja ki, hogy a tagállamoknak megfelelő adatokat kell küldeniük az Európai Bizottság számára, hogy megmutassák azt, hogy hogyan hajtják végre ezt az irányelvet. A tagállamoknak tehát adatot kell gyűjteniük, amely bizonyítja az irányelv megfelelő végrehajtását. Ez az Eh, a jogérvényesítő, illetve a bírósági hatóságok által kiadott adatokra is vonatkozik. Most akarunk eh, azt akarjuk el, hogy csak azokban az ügyekben kapjunk adatokat a tagállamoktól, eh, amelyek ügyekben segítségünket kérték, vagy jogsegét kértek, vagy minden ügyben hogyha a tagállamok adatot biztosítanak arról, hogy hogyan hajtották végre az irányelvet, az nem ugyanaz, mint hogyha csak arról számoltak be, hogy milyen segítséget nyújtottak akkor, amikor az ártatlanság véleme sérült. Ezt tisztázni kell, mert őszintén szóval nem tartom nagyon hatékonynak azt, hogy a tagállamok három évente adatokat nyújtanak be az Európai Bizottságnak, amelyekből csak az derül ki, hogy az áltatlanság vélelmét valószínűleg betartatták, betartották. Milyen adatokat akarunk, milyen adatokat, mi az eljárások milyen szakaszáról, vagy a végrehajtás milyen szakaszáról. Ezek azok a pontok, amelyeket szerettem volna felvetni a vitában, de valószínűleg még több pontot fel fogok vetni a következő eszmecserék során. Köszönöm. Köszönöm szépen, Negrescu képviselő. Într-adevăr, am avut o discuție cu privire la acest subiect. Köszönöm szépen. Valóban már volt vita a témában. Köszönöm az eszmecserét és az átláthatóságot. Igen, nyújtottak be módosító javaslatokat a kollégák, ezekkel egyetértek, de van még néhány dolog, amelyet szeretnék felvetni. Először is valóban biztosnak kell lennünk abban, hogy történik valami, hogyha például nem tartják be az ártatlanság vélelmét ez itt nem kerül megfogalmazásra. Mi szankció, büntetés, mi, milyen szankció van, hogyha valaki megszegi a jogot, akárki, közhivatal viselője, vagy bárki más. Aztán a jog értékeléséről is szó van, de ki értékeli ezt, ki gyűjti az adatokat, milyen módszerekkel, a tagállamoknak ugye kommunikálniuk kell, tovább kell adniuk az adatokat, de ki fogja ezt ellenőrizni? Ki fogja ellenőrizni, hogy a tagállamok betartják az ártatlanság vélemét? Manapság az a helyzet, hogyha megszegik az ártatlanság vélemét, ezt gyakran állami szervek teszik meg. A kérdés tehát az, hogy az állam a saját jogsértéséről beszámol-e. Még egy dolog, talán arra kellene koncentrálni, hogy hol kell a vádlottnak a bizonyítani, az ártatlanságát. Mikor van erre szükség, illetve lehetőség? Ezt még egyszer pontosítani kell. A 13-as ponttal kapcsolatban nekem is az a véleményem, hogy pontosabban kell ö, fogalmaznunk. A francia szövegben act, tehát aktus szerepel, a különböző nyelvekre különbözőképpen lehet ezt lefordítani, úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Aztán óvatosnak kell lennünk a közhivatal fogalomnál, több variáció lehet, amely közül mindegyik helyes lehet. Köszönöm szépen, Kavada úr következik. Én is röviden. Dura úr bemutatta, hogy mennyire nehéz fenntartani az ártatlanság vélemét, és ezt megvédeni, főleg a sajtóval és a közvéleménnyel való kapcsolattartás során. Én bízom önben, láttam önt más területeken dolgozni, úgyhogy Tudom, hogy nagyra értékeli e, ennek a témának az e, fontosságát. Nagyon összetett kérdés ez. Ön inkább, ha jól értem, inkább a vártatlanság vélemét védeni minden területen, e, és ezzel egyetértek önnel. Három típusú informátora van a sajtónak, a a rendőrség, az igazságszolgáltatás és az ügyvédek. Ami az nagyon fontos, hogy a amit a bírók mondanak, az az ítéletben tükröződik, de gyakran mégis a bírók azok, akik megsértik az áltatlanság vélelmét. Miért? Azért, mert azon az országokban, ahol a válthatóság nem független a végrehajtástól, ez a nyomásgyakorlásnak az lehetősége. El kell azonban kerülni a politikai és gazdasági nyomásgyakorlást. Én bízom önben, és párbeszéddel, vagy ha más lehetőség nincs, akkor módosító javaslatokkal igyekszem majd befolyásolni a munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Duha úr szeretné ellezárni a vitát. Na, de engedjék meg, hogy köszönetet mondjak kollégáknak, Kavada úrnak és mindenkinek, akik bíznak bennem. Látták, hogy mennyire nehéz a jelentés. Ez a demokrácia szívét érinti. Ezt próbáljuk pontosítani, kiegészíteni annak kockázatával, hogy túl messze megyünk, de mindeközben nem akarunk túlságosan részletekbe menni. Látták, hogy a munka már megkezdődött, és folytatódni fog. Köszönöm szépen, akkor ezzel rátérhetünk az utolsó pontra, mivel nem lesz any other business, vagy egyéb ügy, mert eh, Anderson az úr azt javasolta, hogy a Marrakes szerződés és az Európai Bizottság eh, az a tény, hogy az Európai Bizottság a 130-as cikkben meghatározott határidőt nem tartotta be a válaszolásban, ezt majd máskor kezeljük. Most rátérünk a 28-as napi rendi pontra, Reda asszonynak adom meg a szót szerző és szomszédos jogok. Uh, köszönöm elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is a türelmüket. Örülök, hogy ilyen sokan maradtak még ennél a fontos témánál, ugye a copyright. Szeretném megköszönni a bizottságnak is, hogy itt maradt velünk egész nap. A bizottság minden bizonyal felismerte, hogy a copyright mennyire mennyire fontos kérdéskör ez. Az Európai Bizottság konzultációt végzett az elmúlt év során, ez is nagyon nagy segítségemre volt, amikor kidolgoztam ezt a jelentést, hiszen rendkívül sok választ kaptam ezeket a szerzőjogokkal kapcsolatos viták során gyakran felhasználjuk, de gyakran a felhasználók azok, akik a legjobban hozzá tudnak járulni ehhez a konzultációhoz. A 2011-es irányelv célja az volt, hogy harmonizáljon bizonyos kérdéseket a szerzőjogokkal kapcsolatban, és a digitális kontextushoz igazítsa őket. Amikor az irányelv végrehajtását értékeltük, először is felmerült bennem az a kérdés, hogy az irányelv valójában elérte a harmonizáció célját, vajon a technológiai fejlemények 2001 óta kellően alkalmazkodtak az új helyzethez, és ha megnézzük Juncker bizottságelnök úr kijelentéseit, Kérdés, hogy a területiség elvével kapcsolatos problémák miért jelentkeznek még mindig, és miért veszélyeztetik, miért akadályozzák a digitális egységes piac kiteljesítését. Arra következtetésre jutottam, hogy az irányelv nem harmonizálta kellő mértékben a szerzői jogokat, így ezek nem működnek megfelelően a digitális kontextusban. Ennek két fő oka van két okból állt elő ez a helyzet. Nagyon sokan művészek és vállalkozások is nehézségekkel tudnak a piacra dobni termékeket, és ezekhez nehezen tudnak hozzáférni. Ennek az egyik oka az az, hogy a harmonizáció, amelyet az infoszok irányjal hajtott végre, csak egy irányba ment megszabta, meghatározta a standardokat, amelyek által a jog birtokosa minimális védelmet kap, de nem tudott eh, minimális szintű standardokat biztosítani a szerzők számára, és eh, a felhasználói érdekeket sem veszik előképpen figyelem, illetve a nyilvánosság érdekeit. A copyright kapcsolatos eh, korlátozások célja az volt, hogy a közérdeket óvja, mint például az oktatást, vagy a szólásszabadság jogát, vagy az információhoz való jogot. Ezen kérdések szabályozása a tagállamokra hárul, míg a copyright kapcsolatos védelem hatáját harmonizálta az irányelv. Az internet korszakában, amikor az emberek egyre inkább a határokon át tevékenykednek a kultúra megosztása területén is, és az online piac egyre nagyobb jelentőséggel bír, ez problémákat idéz elő. Az infoszok irányelv az EU négy szabadság jogát próbálta megvalósítani, beleértve a szolgáltatások szabadságát is. A digitális egységes belső piac számára nagyon fontos, hogy harmonizált jogszabályok jöjjenek létre. Azok, akik fizetni akarnak egy internetes szolgáltatásért, vagy akik fizettek ezért például az adók formájában, valóban hozzáférhessenek ezen termékekhez, akkor is, hogyha egy másik országban tartózkodnak az internet felhasználói egyre inkább maguk is alkotnak műveket és átalakítják ezeket, ahogyan ezt az elnök úr is hangsúlyozta. Az szellemi tulajdonjog végrehajtásával kapcsolatban fel kell hívnünk az szellemi tulajdon joggal, jog fontosságára a figyelmet. Az emberek számára az egyik fő feltétel ebből a szempontból az, hogy valójában megértsék, hogy miben is rejlik ez a jogszabály. A jelenlegi helyzetben nincsen, vannak nem kötelező öm, kivételek, és a 28 tagállam helyzeten kívül eltérő. A kultúra határon átnyúló megosztása szempontjából nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi minősül jogszerűnek és mi nem. Ha például Párizsba utazom, és az Eiffel tornyot lefényképezem, és ezt a Facebookon kiposztolom, akkor ezzel megsértem a copyright jogszabályt, ha éjszaka fényképezem le, viszont nem sértem meg a jogszabályt, hogyha nappal fényképezem le. Itt különböző jogi eltérések vannak, ezeket egy átlagember nehezen érti meg, és gyakran maguk a vállalatok, illetve a közintézmények is megsértik a copyright jogszabályokat, anélkül, hogy ezzel tisztában lennének. Az átláthatóság és a jobb jogszabályalkotás érdekében úgy gondolom, hogy több harmonizáció mindenképpen szükséges. A második oka annak, hogy ilyen sok nehézség merül fel a digitális szolgáltatások hordozhatóságával kapcsolatban, az az, hogy a digitális szolgáltatásokat különbözőképpen kezelik, mint az analóg szolgáltatásokat. Egy tévéállomás például, hogyha szeretne közvetíteni egy programot, csak az adott országban, ahonnan közvetíti, ott kell a jogokat megszereznie, viszont hogyan ezt a szolgáltatást interneten keresztül akarja biztosítani, a streamingen keresztül, akkor nem csak egy, hanem két jogot kell megszereznie, a ö, reprodukció jogát és a rendelkezésre bocsátás jogát, és ezt minden területen, ö, minden olyan országban meg kell szereznie, ahol ö, a közvetítésre sor kerül. Tehát van egyfajta gazdasági ösztönző a különböző geoblokk sarkoló intézkedések végrehajtása érdekében. És végezetül a technológiai fejlemények mennyiben haladták meg a 2001-es helyzetet, szükséges-e frissíteni ezt a jogszabályt, figyelembe kell venni az új felhasználókat. Nos, úgy gondolom, hogy az archívumok és a könyvtárok helyzete nagyon fontos, ebből is láthatjuk, hogy valóban a helyzet változott. A könyvtárok egyre inkább szembesülnek azzal a problémával, hogy ugyanolyan szolgáltatásokat próbálnak nyújtani online, mint amilyeneket az interneten kívül nyújtottak. De ha például egy elektronikus könyvet akarnak kölcsönözni, számos korlátozással kell szembenézniük. Az embernek el kell mennie a könyvtárba, és ott egy olvasó terminálon kell olvasnia, nem teheti ezt meg otthon, még akkor is, hogyha a könyvtárak természetesen fizetnek a szerzőknek a művek kölcsönzéséért. Ilyen esetekben tehát valóban a létező korlátozásokat és kivételeket hozzá kell igazítani a digitális realitáshoz. Ami az ajánlásokat illeti a jelentésemben, a legkövetkezetesebb módja annak, hogy ezt a területi problémát megoldjuk, és kellőképpen foglalkozzunk egy olyan kérdéssel, amely természeténél fogva határokon átnyúló, az az, hogy felhasználjuk azon hatásköröket, amelyeket a Lisszaboni szerződés az Európai Unióra hári, az Európa, Európai Unióra ruházott. Egy egységes megoldásra van szükség. A kivételek kötelezővé tétele pedig például az oktatás a szempontjából minden tagállamban fontos kellene, hogy legyen itt valóban közös megoldásokat kell találnunk. Végezetül az Európai Uniónak minimális védelmet kell biztosítani a közvetítőkkel szemben a szerzői jogoknak is, hiszen amit láthattunk 2001 óta az az, hogy a kreatív termékek előállítása Európában növekedett, ugyanakkor a kihívás az, hogy valóban megfizessék a szerzőket, és eleget keressenek ahhoz, hogy továbbra is alkossanak, és meg tudjanak élni ebből. Ezért határozott, erős versenyképes intézkedésekre van szükségünk, hogy a monopolizációt elkerüljünk olyan vállalatoknál, mint például az Amazon vagy a Spotify, és biztosítani kell a szerzők számára, hogy jobb tárgyaló pozícióba kerülhessenek. És végezetül, ha valóban ebbe az irányba haladunk, és egy egységes megoldást keresünk, a copyright megreformálásához vagy értékeléséhez több mint tíz évre volt szükség. Ha egy rendelet irányába mozdulunk el, az minden bizonyal nem fogja felgyorsítani a helyzetet. Ezért bizonyos technológiai semlegesség és rugalmasság is szükséges ahhoz, hogy az új technológiai fejleményekhez igazodni tudjunk. E célból javasolnék egy nyitott normát, egy nyitott szabályt a kivételek sorában, és mivel ezzel kapcsolatban felmerültek kérdések, szeretném leszögezni, hogy ez a fogalom eltér az amerikai vagy angol száz környezet fogalmától, ami helyettesíteni a kivételeket. Én viszont azt javaslom, hogy ezt a nyitott szabályt, ezt a nyitott normát kiegészítésképpen illesszük a jogszabályba, és ezzel lefednénk új megoldásokat. És a bíróságok a létező kivételeket értelmezhetnék, figyelembe véve ezt, a, ezt az új megoldást. A jelentésemből az is kiderül, az is látható, hogy az EU fokozottabb szerepvállalását támogatnám a szerzői jogok erősítésében. Ez teljes mértékben hiányzik az angol-amerikai, az angol száz hagyományból, és az ilyen nyitott szabályok teljes mértékben összhangban vannak a jogi hagyományokkal Európában. Megpróbáltam rövidre fogni Ennyi lenne részemről. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy a jelentésben bizonyos dolgokat a módosítókba illesztettem, ezeket már eljuttattam a kollégákhoz, ezeket módosító formájában fogalmaztam meg, itt vannak még nálam másolatok, amennyiben valakihez ezek nem jutottak volna el. Szerintem ezek legalább annyira fontosak, mint a jelentés egyéb része és érdeklődve várom önökkel a további vitát ebben a témában. Köszönöm. Thank you very much. De... Köszönjük szépen. A tolmacsok 7 percet ajánlottak fel nekünk, 7 percig még dolgoznak nekünk. Nos, négyen jelentkeztek. Five, six, seven, 5, 6, 7, 8-an jelentkeztek 7 percben, ugye? So Uh, Mr. Kavada. Uh, merci, Monsieur le Président. Kavada úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is. A az ön által bemutatott kérdés nagyon fontos, és véleményem szerint rendkívül súlyos. hogyha gazdasági szempontból nézzük, ez több mint 500 milliárd eurót jelent a kulturális ágazatnak, úgyhogy nagyon mérehatóan meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Nagyon sok kollégát érint ez a téma, és nagyon fontosnak tartom, hogy elég időnk legyen arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést, úgyhogy ezért halasszuk el a vitát. Nem szabad itt nagy általános elvek mögé bújnunk, sokkal inkább lehetőséget kell mindenkinek adni arra, hogy részletekben menni ki, ki fejtse a véleményét. Még fél óra sem elég erre, egy óra kell legalább. Úgyhogy én ezt javasolnám. Körülnézek az ülésteremben, és úgy látom, hogy mindenki egyetért ezzel a javaslattal. Remélem, hogy a jelentéstevő asszony is. Igen, bár hát a téma roppant sürgető, hiszen a bizottság jelentette, hogy az első tervezettel néhány hónap múlva akar előállni, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy elég időre van szükségünk ahhoz, hogy a következő üléseink valamelyikén megvitassuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, akkor elhalasztattuk ezt a napi rendi pontot. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy extra időt adtak számunkra, és találkozunk a következő ülésünkön.